hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban összeegyeztessük a munkát és a magánéletet. A szülési, illetve szülői szabadság, a várandós dolgozók védelme, az Európai Unió szociálpolitikájának alapvető sarokkövei és nagyon lényegesek abban, hogy összehangoljuk a munkát és a magánéletet. Természetesen nagy szerepe van a jól működő munkaerő piac kialakításában és az európai munkaerő potenciál jobb kihasználásában. Ahogy tudják, az elnökség fő célkitűzése az, hogy hogyan hozhatjuk létre a befogadóbb munkaerőpiacot. Véleményünk szerint annak a lehetősége, hogy a munkát és a családot jobban összehangoljuk létfontosságú elem ebben a tekintetben. Gondoskodnunk kell arról, hogy az anyák és az apák is összetudják hangolni a szülőséget, a gyermekek által érzett felelősséget a munkaerőpiacon betöltött erős pozíciókkal. Meg vagyok győződve róla, hogy a munkaerő megnövekedett részvétele nem hangsúlyozható eléggé a növekedés és jólét érdekében. Ez főleg a nőkre vonatkozik, akik foglalkoztatása 14 százalék ponttal a férfiak foglalkoztatása alatt van az Európai Unióban. Tehát az, hogy jobban hozzáférjünk azokhoz az eszközökhöz, intézkedésekhez, amelyek lehetővé teszik a munka és a családi élet összehangolását, mint például a gyermekgondozás, illetve a családi alapokon nyugvó szabadságolás, illetve az adórendszer megfelelő átalakítása hozzájárulhat ahhoz, hogy a nők nagyobb arányban juthatnak be a munkaerő piacra. A nemek közötti egyenlőség is az elnökség egyik prioritása. Ez pedig szorosan összefügg a befogadó munkaerőpiacsal. Ebből a szempontból kiindulva meg vagyunk győződve róla, hogy a szülési szabadságról szóló irányelv fontos szerepet játszhat abban, hogy a férfiak és nők egyenlő esélyeket kapjanak a munkaerőpiacon. A bizottság javasolt néhány módosítást az irányelvhez, és pedig ez a terhes munkavállalókra vonatkozik, illetve azokra, akik gyermekeket szültek. Úgy gondolom, hogy jogos elmondanunk, hogy a tagállamok között általában pozitív légkör van ilyen jellegű intézkedések tekintetében az érintett, említett munkaerő kategória esetében. Azonban eh, a vélemények eh, eltérőek abban a tekintetben, hogy hogyan valósítsuk ezt meg. Néhány tagállam azt javasolja, hogy a jelenlegi irányelv elégséges. Mások egyetértenek abban, hogy szükségesek a módosítók, azonban abban nem egyeznek meg, hogy hogyan. És a bizottság javaslatát különböző szempontokból közelítik meg. Ugyanúgy magától értetődő, hogy különféle hagyományok, különféle rendszerek léteznek a tagállamokban, amelyek a családi alapú szabadságokra vonatkoznak, amelyek megkönnyítik a munka és a magánélet összehangulását. Természetesen ezek a társadalomban és az egyének szintjén is megrögződött hagyományok. Fontos ezeket a különbségeket is tudomásul vennünk, ezek alapján kell megvitatnunk, hogy hogyan tudjuk az ambiciózus európai szabályzást úgy megalkotni, hogy játékteret, mozgásteret hagyjunk a tagállamoknak, hogy fenntartsák, továbbfejleszék nemzeti saját rendszerüket, hogy védjék a munkavállalókat, és hogy előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget. A cseh elnökség alatt a tanács számos témát azonosított be, melyek esetében új elképzeléseink vannak, hogy hogyan vizsgáljuk felül a szülési szabadságról szóló irányelvet. Az azonban nyilvánvaló, hogy az Európai Parlament szempontjára is szükségünk van, hogy további lendületet nyerjünk. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy az elnökség kíváncsian várja az Európai Parlamentben történő első olvasat eredményét, hogy többet tanuljunk a parlament véleményéről. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm az információkat. Néhányan jelentkeztek, hogy elmondják szempontjukat az első Estrella asszony, aki a szakbizottság előadója az említett irányelv esetében. Tehát Estrella asszony. Nagyon szépen köszönöm az információt. Osztjuk a nézeteit hogy hogyan lehet a legtöbbet tenni annak érdekében, hogy összeegyeztessük a családot és a munkahelyet. Ez nagyon lényeges, hiszen eh, az egyik eh, dolog, amit tehetünk, az az, hogy elérjük eh, az egyensúlyt a férfiak és nők között a családon belül. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nem csak azzal törődünk, hogy a nőknek milyen lehetőségeik vannak, hanem azt is meg kell néznünk, hogy a férfiak mit tehetnek ennek érdekében. Hiszen a feladatok mind két felet érintik. Ami itt a szülési szabadságról szóló irányelvre vonatkozik, még eh, nem sikerült ezt úgy kidolgoznunk, ahogy szerettük volna az első, az, a megelőző ciklusban, tehát a svéd elnökségre maradt, hogy eh, tovább foglalkozzunk. Tehát eh, tovább haladunk. De számos nehézség áll még előttünk, nem csak a tanácsban, hanem itt a mi parlamentünkben is. Az árnyék előadókkal számos alkalommal találkoztunk, és így a leglényegesebb pontokról tudtunk is szót ejteni. Azonban reméljük, hogy most az egyetértés még nagyobb lesz, hiszen nagyon lényeges kérdésről van szó. És az Európai Parlament legnagyobb frakciója, a néppárt is csatlakozhat a lényeges javaslatokhoz. Még nem értük el ezt a helyzetet, de mindenképpen ez lenne a kívánatos. Folytatjuk munkánkat a megkezdett irányban, de lenne egy kérdésem itt az államtitkár asszonyhoz. Gondolja, hogy lehetséges az, hogy a tanácsban megállapodás születik arról, hogy a férfiak szülői szabadságáról is rendelkezzen? Ez szerintem egy nagyon lényeges jelzés lenne a társadalom felé. Azt jelezné, hogy meg kell osztani a felelősséget a két szülő között a gyermeknevelésben. Amennyiben kihagyjuk a férfiakra vonatkozó szülői szabadságot, akkor igazából felmentjük a férfiakat felelősségük alól, és ez nem lenne túl következetes Az a kapcsolatban, amit eddig hangsúlyoztunk. Nem csak a parlament hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőséget ebben a tekintetben, hanem a tanács és a bizottság is. Köszönöm. Köszönöm, Estrella asszony. Roméva a következő felszólaló parancsoljon. Köszönöm. Örülök eh, annak, hogy eh, most éppen Svédország tölti be az elnöki eh, tisztet, mert ebben a témában különösen fontos, hogy önök vezető szerepet játszanak. én teljesen egyetértek egyébként Eszterel a kollégával abban, amit mondott, nevezetesen azt, hogy a az apai szabadság eh, legyen eh, kötelezően benne ebbe az irányelvbe. Tudjuk egyébként, hogy van egy másik eh, irányelv tervezet a szülői szabadságról, de az úgyis lassan halad. Tehát azt gondolom, hogy éppen ezért a jelenlegi, jelenleg vitatárgyát képező irányelvbe be kell venni a, az apai szabadságot, és ezért is szeretném azt kérni az elnökségtől, hogy ne csak hogy vegye fel ezt a témát az irányelvbe, hanem komoly anyagi támogatást is csoportosítsanak ehhez. Tudom, hogy például a az anyai szabadságban nagy különbségek vannak országok, az egyes országok között. Tudjuk, Tudjuk, hogy a 24 hetes periódust a WHO védelmezi. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy egy évre lenne szükség egy szülés utáni szabadság vonatkozásában. Mi az, az oka annak, hogy önök nem védelmezik ezt az álláspontot, és más álláspontokat fogadtak el. Tehát miért, vált, miért nem álltak -e ki emellett az elképzelés e, mellett? E, a másik téma, amit felvetnék, az az egyéni vállalkozó anyák. Tudom, hogy megint csak van egy másik joganyag előkészületben e, de azt gondolom, hogy ebben az irányelvben is lehetne ezzel foglalkozni, hogy ne legyen megkülönböztetés a foglalkoztatott nők és az önfoglalkoztató, más néven egyéni vállalkozó nők között. Köszönöm. Garcia Perez asszony kap most szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megismételni az előttem felszólókat, hogy megköszönik a svéd elnökségnek, hogy eljöttek a szakbizottságunkban, és természetesen vannak apróbb véleménykülönbségek, azonban a fő célunk az, hogy összetudjuk egyeztetni a munkahelyi és a család életet, szeretnénk a nők szerepét erősíteni a munkaerőpiacon. Tehát ezekben az alapvető célkitűzésekben semmilyen véleménykülönbség nincsen. Ezeket a célkitűzéseket pedig az irányelvnek is vissza kell tükröznie. Azonban egy-két gondolatot mégis közölnék önökkel, és egyetértek ebben is az előttem szólókkal. Amennyiben az apai szabadságról van szó, akkor azt kívánnám magamnak, hogy jobban összehangoljuk a család életet a munkával. Tehát ne csak a nők hangolják össze a családi és a munkahelyi szempontokat, hanem a férfiak is. Olyan munkaerőpiacot szeretnénk, ahol ténylegesen egyenlőek a jogok és az esélyek a férfiak és nők számára. El kell hordanunk azokat az akadályokat, amelyek még a nők előtt állnak. És azért fontos, hogy felvegyük az apai szabadságot, és függetlenül az anyai szabadságtól. Nagyon fontos, hogy ezen a területen haladást érjünk el. Néhány tagállamban olyan a jogalkotás, illetve a törvényes helyzet, hogy az apa is átvállalhat az anya szabadságából. Tehát az azt jelenti, hogy jár egy bizonyos mennyiségű szabadság, ennek egy részét az anya, egy részét pedig az apa valósítja meg, de szerintem amire szükségünk van az, hogy mind a kettőnek külön szabadsága legyen, tehát legyen anyai szabadság a újszülött első, életének első heteiben, hónapjaiban. A nők és a férfiak ezt megoszthatnák, átvehetnék a felelősséget. Tehát nagyon fontos, hogy mind a két szülő ugyanolyan jogokat kapjon. Európa részéről pedig szerintem egyértelmű jelzést adnánk, hogy nem csak a a papíron léteznek ezek a dolgok, hanem a valóságban is. Éppen ezért az apai szabadság megvalósulás is fontos. Köszönöm szépen. A felszólásokat nem látok több képviselőt, aki szeretne felszólalni, tehát most a vendégünkhöz fordulok, és megkérem, hogy kommentálja az elhangzott szempontokat. Parancsolj! Köszönöm, elnök asszony! Mint ahogy már korábban elmondtuk, a tanács egyelőre még nem tartott vitát az apai szabadság témakörében. Ez ugyanis nem képezte tárgyát az eredeti irányelv felülvizsgálatának. És noha én magam szeretné, szerettem volna elmondani, illetve akár el is mondhatnám, hogy mi Svédországban hogyan gondolkozunk erről a témáról, de most jelenleg soros elnökként a tagállamokat képviselem. A tagállamok pedig még meg sem tárgyalták ezt a témát. De nagy érdeklődéssel hallgattam az a önök felvetéseit. Ez a három első hozzászóló kérdésére a válaszom. Ruda úr, ön a az egyéni vállalkozókról is kérdezett, e, és valóban a célunk az, hogy a diszkriminációt megszüntessük az egyéni vállalkozó nők és férfiak között. Ugyanakkor el kell ismernünk azt, hogy bizonyos tagállamokban ez, e, ez a probléma komoly gondokat okoz, illetve ez az egész téma komoly problémákat vet fel. A cél ugyan világos. Ön feltette azt a kérdést is, hogy eh, miért nem vesszük védelmünkbe a 24 hetes szabályt. Nos, a bizottság javaslata az volt, hogy 14-ről 18 hétre emelje a szülési szabadságot, eh, amiről a tanácsban volt is eh, szó. Nagyon fontos számunkra, hogy az Európai Parlament nézeteit megismerjük, és eh, hogy eh, további eredményeket és haladást érjünk el. Nagyon szépen köszönöm, és most uh, szeretnék érdeklődni, hogy van-e a képviselők részéről további felszólalási igény. Igen, parancsolj. Parancsolj! Köszönöm, jó reggelt kívánok! Szeretném üdvözölni az államtitkárasszonyt, szeretném megköszönni a bevezetőjét, a válaszokat. Most uh, ezen irányelv tekintetében a foglalkoztatási bizottságban is felelős vagyok. Az ülés uh, nem sokára sorra kerül, és uh, ott is ezzel az irányelvvel foglalkozunk, ugyanúgy, mint itt. Én szerettem volna még hozzáfűzni, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőséget én is roppant fontos kérdésnek tartom. Olyan munkaerőpiacot szeretnék, amelyen a nők integrációja erősebb. Egyidejűleg eh, szeretném azt is eh, tudni, hogy az Európai Unió jövőjébe hogyan tudnánk többet befektetni, hiszen a gyermekek a jövőbe történő befektetést is jelentik. A család és a munkahely összeegyeztetése pedig a jövőbe történő befektetés. Éppen ezért támogatom én is azt, hogy ebben az irányelvben legyen meg az apai szabadság lehetősége is. Eu consider că ar trebui să luăm... És pedig úgy, hogy független legyen az apai szabadság az anyai szabadságtól. a WHO ajánlásait is figyelembe kell vennünk. Éppen ezért a gyermek javára kell döntenünk, de azt sem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az anyai szabadság és az apai szabadság azzal a célra kell, hogy rendelkezzen, hogy befogadóbbá teszi a munkaerőpiacot. Támogatom az ilyen jellegű szülői szabadságot, és éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy voltak-e a tanácsban ilyen megbeszélések? Felmerült az a kérdés, hogy eh, az ezzel összefüggő aspektusokat meg lehet tárgyalni? Van már olyan jelentés, ahol már a kifizetésekről is szó van. Köszönöm. Lura asszony, üdvözlöm bizottságunkban. Nagyon jó, hogy a mi bizottságunkban is meghallhatjuk azt, hogy a foglalkoztatási bizottságnak milyen véleménye van. Lulling asszony kér most szót, parancsoljon. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést szeretnék kérni a miniszterasszonytól, amiért késtem, de nem tehetek róla. Éppen ezért sajnos nem hallhattam az előadását. Én vagyok a jelentéstevője ennek az irányelv tervezetnek, illetve a 2006-os irányelv reformjának is jelentéstevője, ami az szabad foglalkozásúakat, illetve az ő partnereik foglalkoztatását illeti. Szeptember óta nem történt sok minden, akkor foglalkozott a svéd elnökség ezzel a témával. Azt gondoltuk, hogy majd bemutatják azt, hogy mivel foglalkoznak. Cseh elnökség alatt mutatták be a jelentést, és a cseh soros elnökség annak idején jelentős erőfeszítéseket tett, de én azt gondolom, hogy túl sok időt vett már eddig is igénybe ez a téma. Az én jelentésemet szinte egyhangulag sikerült elfogadni. És hogyha megnézem az állásfoglalás tervezetet, amiről most vitázunk, és hogyha megnézem az új irányelvet a szülői szabadságról, illetve az apasági szabadságról, akkor nem biztos, hogy ez most a legjobb fogadtatásban részesül. Ugyanazokat a hibákat követjük el, mint régen. Az apák védelméről van szó, és úgy tűnik most, hogy mindent összekeverünk. Hogyha az ember jogalkotó, akkor tudnia kell, hogy mit tesz, törvényeket írunk, nem eh, bevásárló listát készítünk, és eh, nem gondolom, hogy csak a kívánalmainkkal, a vágyainkkal kéne foglalkoznunk és ezeket leírni, hanem jogalkotási munkát kell végeznünk, és egyértelmű különbséget kell tennünk. Hogy is fejezzem ki magam? Hogy is hívják e, e, mindezt apasági szabadság. Tehát, hogyha a apasági szabadságot akarjuk átdolgozni, akkor a szociális partnereknek e, együtt kell dolgozniuk. Tudjuk, hogy milyen a helyzet, nem kérhetünk túl sokat ennél az irányelvnél, nem várhatjuk azt, hogy legyen apasági szabadság, ugyanolyan fizetések legyenek, ezt nem követelhetjük egy azon szövegen belül, hiszen ez nevetséges lenne, és a tanács és a bizottság előtt, ezzel csak nevetségesé tennénk magunkat. És hogyha megnézem a módosító indítványokat, akkor ezek még nevetségesebbek, mint maga a szöveg. A svéd soros elnökségnek látnia kéne, hogy igenis vannak olyanok a szakbizottságban, akiket érdekli a jogalkotás. Köszönöm, Luling asszony, és most Ildra Figereidónak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy amit kolléganőnk Luling asszony mondott, nem áll összhangban azzal, amit én magam gondolok. Szeretnék azonban azokra a kérdésekre visszatérni, amelyek foglalkoztatnak. Ugyan olyan, azokra a kérdésekről van szó, amelyekkel ő is foglalkozott, amelyeket megválaszolt, én azonban más válaszokat adnék. Felmerül a kérdés, hogy a jogok és esélyek egyenlőségét hogyan biztosítjuk például a munkahelyen? Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a nők munkaerőpiaci integrálása megvalósuljon? Hogyan tudjuk biztosít, biztosítani azt, hogy az anyák és az apák felelősen vállalják a szülői szerepet? Ezt hogy tudjuk megvalósítani, ha nem tudjuk biztosítani az egyenlő fizetéseket, ha nem tudjuk biztosítani ezt, hogy a nők és a férfiak, az anyák és az apák ezt a felelősséget meg tudják osztani egymás között, és a felelősséget vállalni tudják. Fontos a feladatok megosztása, amikor a gyereknevelésről van szó. Hogyan tudjuk mindezt biztosítani, hogyha nincsen anyasági és apasági szabadság? Az anyaság és az apassági szabadság, ezek, ezek nem lehetnek a fizetésre negatív hatással. Éppen ezért mindent együtt kell kezelni. Hogyha nem együtt kezeljük ezeket a témákat, akkor üres a alapelvekről és értékekről beszélünk, olyanokról, amelyeket nem lehet a gyakorlatban megvalósítani. A jogalkotás eh, ezeket a jogokat nem biztosítja. Éppen ezért, miniszterasszony, a következő kérdést tenném fel önhöz. A svéd soros elnökség még mit tervez tenni annak érdekében, hogy ezek az erőfeszítéseket, amelyeket már 30 eh, éve forszírozunk az irányelv kapcsán, legyen egy irányelv az azonos javadalmazás ügyében. Mit tervez a soros elnökség tenni annak érdekében, hogy ez az irányelv előre mozduljon? Mit tehetünk annak érdekében, hogy a család, az anyák és az apák tényleg közösen tudják vállalni a felelősséget a gyermekek neveléséért? Köszönöm, Figredo asszony, most pedig Costa képviselőasszony kap szót. Eh, ringrazio molto la Eh, sottosegretaria Sonnegar per la sua eh, introduzione, per la sua... Köszönöm eh, a szót, és azt is köszönöm, hogy itt lehetek. Érezzük, hogy az Európai Parlamentben is szembe kell néznünk azzal a kihívással, hogy igazából késedelmeskedünk. Hiszen az Európai Unió már előre haladott 1994 óta, hiszen akkor született meg a szülői szabadságról szóló irányelv. Azóta sok minden történt a jogalkotásban. Most eh, pedig eh, a gazdaság élénkítésére koncentrálunk. Nagyon jó lenne a férfiaknak és a nőknek is eh, itt Európában, hogyha egyenlő esélyekkel rendelkeznének a munkaerőpiacon. Azt látjuk, hogy nagyon fontos üzenetet tudnánk ezzel megfogalmazni. Természetesen jogalkotók vagyunk, és jogalkotóként egyensúlyt kell létrehoznunk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon komoly dologról van szó, és hogyha az irányelvel vagy a tervezettel eh, nem vagyunk sikeresek, akkor a korábbi ciklushoz képest vissza esünk. Az emberek nagyon sokat várnak tőlünk. Abban a tekintetben, hogy megosztott legyen a felelősség. Nem szabad önmagában ellentmondásos üzenetet megfogalmaznunk. És az apai és anya, apai és anyai szabadságot pedig úgy kell megalkotnunk, hogy a bizottság javaslatával is egybesen. Esztrella asszony említette, hogy egy szülői szabadság utáni időszakban is legyen egy olyan szakasz, amikor az apa kaphatna több szabadságot. Tehát és legyen ez kötelező. Ez a dolog politikai aspektusából ered. Tehát szerintem ne legyen ez a három hónapos kötelezettség, amely tényleg nehézségeket támaszhat. Tehát legyen az apa is jogosult arra, hogy a családi környezetben jelen legyen. És a politikai egyensúly érdekében remélhetőleg a bizottság és a tanács bátorítást is adhat. Tehát, hogy ne blokkolják a vitánkat. Meg kell néznünk azokat is, akik önállóak. Most Marino asszony, és akkor utána pedig az idő nagyon rövid, hiszen vendégünknek el kell menni, de remélem, hogy azért néhány megjegyzésre még lesz ideje. Parancsoljon. Merci, Madame la Ministre, de, de votre intervention. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm, miniszter asszony, az elmondottakat. Természetesen mindannyian szeretnénk összeegyeztetni a családi életet és a munkát. Tudjuk, hogy jelenleg is foglalkozunk ezzel a témával, az anyai és az apai szabadsággal. Egy dologra hívnám itt fel e, a figyelmet, nevezetesen arra, hogy rendkívül óvatosan kell eljárni az ilyen jellegű jogalkotással, tehát a nők védelmével a szülői szabadság alatt. Oda kell figyelnünk, hogy a nők megtarthassák, alapvetően ez a legfontosabb, megtarthassák munkahelyüket. Ne egy olyan ne egy olyan szabályt fogadjunk el, amely ezt aláássa. Tehát ebben a vonatkozásban fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a bölcsödei hálózatot fejleszteni kell, ugyanis ez, ennek révén érhetjük el igazándiból a nemek közti egyenlőséget és a munkahelyek, illetve az anyaság összeegyeztethetőségét. Tehát nem tartom helyesnek, az anyasági szabadság meghosszabbítását, anélkül, hogy tennénk valamit annak érdekében is, hogy a nők aztán könnyebben visszailleszkedhessenek a munkahelyükre. Ne felejtjük el, hogy jelenleg egy gazdasági válságot élünk át, és meg kell nézni ezt is, hogy ebben a vonatkozásban hogyan egyeztethetőek össze ezek a listák. Lulingasszony. asszony Eh, is mondta, hogy ez az egész eh, olyan, mint egy karácsonyi bevásárló lista, eh, pedig tekintettel kellene lennünk a nehéz körülményekre is. Éppen ezért érdekelne engem a svéd elnökség véleménye, hogy hol húzza meg a határt a lehetséges és a szükséges között. Köszönöm szépen, és most ismét átadom vendégünknek a szót. Nagyon szépen köszönöm és köszönöm, hogy hallhattam a különféle véleményeket. Nagyon sok dolgunk van, hogy elérjük céljainkat, hogy egy olyan társadalomban éljünk, amelyben a nőknek és a férfiaknak egyenlő esélyek vannak. Nehéz kérdésekről van szó. Azért, mert meg kell értenünk, hogy a különböző országokban különféle kultúrák, rendszerek vannak, amelyek anyasági, apasági, szülői szabadsággal foglalkoznak, és a különbségek abban is megtalálhatók, hogy hogyan próbálják összeegyeztetni a családot és a munkahelyet. Tiszteletben kell tartanunk ezeket a hagyományokat. Ezen kívül azt is tudnunk kell, hogy még nincsen tanácsi álláspont. Egy általános támogatás van, de számos ellenvetést is hallhattunk. Nagyon fontos tudni azt, hogy a tagállamok különbözőek, és a különbségekről pedig szót kell ejtenünk. Éppen azért, hogy az irányelvnek legyen egy minimális közös jellege. Ez egy minimális irányelv, amely a legalacsonyabb szintet szabja meg. Éppen ezért meg kell értenünk az országok hagyományait, rendszereit, hogy hogyan bánnak ezekkel a kérdésekkel. Vannak olyan országok, ahol a régebbi tagállamoknak nehézségei vannak azzal, hogy meghosszabbítsák az anyasági szabadságot, és a kötelező szülői szabadság meghosszabbításával is vannak problémák néhány tagállamban. Sokan úgy gondolják, hogy nem EU-s szinten kell dönteni ezekről a kérdésekről, vagy pedig nem részletesen. Úgy vélem, hogy ezek lennének a záró megjegyzéseim. Tudnunk kell, hogy legyen egy minimális irányelv. Az országoknak nagyon különböző álláspontjai vannak ebben a tekintetben. Meg kell találnunk a leg alacsonyabb közös nevezőt. A bizottság szerepe az, hogy javaslatokat tegyen, nem az elnökség feladata ez. Amennyiben a szülői szabadságról van szó, akkor a szociális partnereknek is szót kell érteniük egymással. Úgy gondoljuk, hogy lényeges az, hogy meglegyen az együttműködés a szociális partnerek között is. Ez az EU egyik alap elve. Ezekkel a szavakkal szeretném most a vitát lezárni részemről a anyasági szabadságról. Most eh, inkább az önállókról beszélnék, tehát a nem alkalmazásban állókról. A svéd elnökség eh, a cseh elnökség fáradozásait folytatta, hogy eh, politikai megállapodás szülesen az EBSZKO tanácsban novemberben. értjük, hogy számos tagállamnak nehézségei vannak. Az elkövetkezendő hetek fáradozásai megmutatják, hogy hogyan haladhatunk majd tovább, de reméljük, hogy lesz politikai megalapodás novemberben. Most szeretném megköszönni, hogy eljöhettem, most pedig rohannom kell a repülőtérre. Nagyon szépen köszönöm. Számos információt kaptunk ezekről a lényeges kérdésekről. Minnyáján osztjuk azt a nézetet, hogy mennyire lényeges kérdésről van szó, és köszönjük szépen az álláspontokat. Tehát köszönöm, és sok sikert kívánok az elnökség folytatásához. Természetesen reméljük, hogy nagyon jó irányel születik majd. Tehát köszönöm szépen. Akkor most folytatjuk a napirendünket, tehát az ötös napirendi pont előtt örömemre szolgál, hogy egy svéd látogató csoportot üdvözölhetek, egy göteborgi csoport olyan nők látogattak meg minket, látogatnak meg minket, akik a női egyenjogúságért dolgoznak, és itt meghallgatják, hogy hogyan vitázunk mi erről a dologról. Tehát üdvözlöm őket a szakbizottságunkban. Most pedig áttérünk az ötös számú napirendi pontra. Ez egy olyan dolog, hogy hogyan tudjuk az esély egyenlőséget úgy előmozdítani, hogy a munkahely és a családi jogok és kötelességek között jobb egyensúlyt teremtünk meg. Erről korábban is szó esett már. A mai vita előfeltétele az, hogy először egy rövid eszmecsere lesz, utána pedig az állásfoglalás tervezetről szavazunk. Az ügy háttere az, hogy írásbeli kérdést nyújtottunk be a tanácshoz és a bizottsághoz ezen ügy tekintetében, tehát a szülői szabadság kérdésében a szociális partnerek pedig november végén az EPSCO tanácsban szeretnének megállapodásra jutni. A bizottságunkban úgy döntöttünk, hogy szóbeli kérdéseket teszünk fel az állásfoglalás érdekében. Roppant fontos egyenjogúsági kérdésről van szó. Véleményünk az, hogy fontos az, hogy a mi szakbizottságunk és az egész parlament támogatja azt, hogy jobban össze lehessen hangsúlyozni a munkavilágát, a szociális életet és a családot. Ez az egyenjogúság egyik leglényegesebb szempontja. Az állásfoglalás fő célja, ami a szülői szabadságot érinti az, hogy tovább haladjunk, és megnézzük, hogy milyen fajta család formák léteznek. Hiszen a különféle családformák képzik az alapját annak, hogy milyen szülői szabadságról beszéljünk. Született már egy megállapodás, ezt pedig mi támogatjuk. Azonban szeretnénk tovább is élni a lehetőséggel, hogy a megállapodásban egy első lépést lássunk. Szükségesek a további intézkedések is, hogy jobb lehetőségeink legyenek ebben a fontos egyenjogúsági kérdésben. Mindenek előtt most azt javaslom, hogy nézzük meg az állásfoglalásra irányuló indítványt. A szociális partnerekkel, mint említettem, egy minimális megállapodást kötöttek a szülői szabadságról. Megállapíthatjuk, hogy ez az első lépés, tehát folytatnunk kell a munkát. A korábbi vitánkat az apai szabadságról is szeretnénk folytatni hiszen jelzést szeretnénk adni, hogy a gyermekek iránt felelősség az anya és az apa kezében van. Tehát ez egy fontos jelzés. Meg kell mutatnunk, hogy amennyiben egy jó apasági, szabadsági rendszer van, akkor ez kihat az egyenjogúságra is, és pedig hosszú ideig. Ennek a következménye az, hogy az otthon végzett, nem fizetett munkát megosztjuk igazságosan a nők és a férfiak között. Ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha létezik az apasági szabadság is. Tehát itt nem fizetett, otthon végzett munkáról van szó, ahol egyenjogúságot szeretnénk elérni. Tehát kapják meg a nők és a férfiak azt a lehetőséget, hogy részt vegyenek a munkavilágában, a család életben és a szociális életben. Ez a távlati célunk. Ez lett volna a állásfoglalás tervezet háttere, erről fogunk majd szavazni. Most pedig Gurmai asszony szeretne szót kérni, és meg is adom neki, tehát Gurmai asszony parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Egy rövid megjegyzést eh, szeretnék tenni, és egy kicsit késtem. Két fiam van, az idősebb 21 éves, és három hónapig az apjával maradt otthon, és én személyesen elmondhatom önöknek, hogy vegyük figyelembe a gyerek nézőpontját is. Nagy a különbség. A kisebb fiunk is maradhatott volna ö, otthon, és szükségük van az apjukra. 21 év gyereknevelés után én elmondhatom önöknek, hogyha tényleg esélyt akarunk ö, nekik arra, hogy érezzék, hogy az anya és az apa egyenjogú, akkor igenis éreztetni kell ezt velük. Éppen ezért meg kell szüntetni a fizetésbeli különbségeket. Ért, érthető, hogy a férfiak nem akarnak otthon maradni, hiszen kevesebb mert keresnek a nők, és nagyon fontosnak tartottam mindezt elmondani. Köszönöm. Köszönöm, Gurmai asszony. Nagyon fontos szempont ez, hogy a gyermek perspektíváját is kidomborítsuk ebben a kérdésben, ugyanúgy, mint a többi kérdésben. Tehát köszönöm szépen hogy a gyermek szempontját is kiemelted. Lú, parancsolj! Oui, Madame la Présidente, étant donné... Euh, euh, Elnök asszony, A bevezetőjében ön elmondta, hogy Ebben az állásfoglalásban vágyokat fogalmaztunk meg, olyanokat, amelyek pusztán az álmok szintjén maradnak, és a szociális partnerek szintjén ezt nem érinti. Nem lehet mindent összekeverni, azt gondolom. A szülői szabadságról van szó, ugye? Nem a szülőségi szabadságról. A szociális partnerek éppen a szülőségi szabadságról tárgyalnak. Amennyiben sikerül megállapodniuk, úgy ez nálunk is rendre kerül. Tehát a szülői szabadságról van szó ebben az irányelvben, és a szülőségi szabadságot is meg akarjuk vitatni. Ugyanolyan fizetés nőknél és férfiaknál. 75-ben volt már egy irányelv, és ezt az irányelvet a tagországoknak meg kell valósítaniuk az egyenlő fizetés témájában. A jogalkotás igenis jó, de ha tagországok nem mennek bíróság elé, hát azt gondolom, hogy nyitott kapukat döngetünk, semmi nem sürget. Jogalkotói tevékenységet kell végeznünk, a szociális partnerek is ugyanezt tették meg, Elmondhatjuk ugyan, hogy vannak más kéréseink is, mint például a szülőségi szabadság, de nem lehet mindent egyszerre megoldani. Az irány irányelv is erre utal, mert nevetségessé tesszük magunkat, hogyha ezt az állásfoglalást így fogadjuk el, akkor nevetségessé tesszük magunkat a tanács és a bizottság előtt. Miért kell összeeszkabálni ilyen anyagokat? A nemzeti parlamentekben, ha az ember már dolgozott, ahol tényleg jogalkotási munka folyik, akkor kiderülhet, hogy ezt meg kell tudni valósítani a gyakorlatban. A kezdeményezésekben természetesen bármit le lehet írni, ez egy bevásárlói lista pusztán, az álmok megfogalmazásáról van szó, de itt most nem erről van szó, itt jogalkotásról van szó, és legyünk már erre tekintettel a követeléseinknél is. Tehát, hogyha ezt az állásfoglást így visszük keresztül, akkor még rosszabb módosító indítványokra számíthatunk. Én ez ellen fogok szavazni, ha ez így marad. Köszönöm szépen, néhányan vannak még a listámon. Raul Roméva, Papadopoulos asszony, utána pedig Figureiro asszony. De Először is Raúl Romév kap szót. Parancsoljon. Eh, Madame Luling, eh, si je pas bien, si j'ai bien... Luling asszony, hogyha jól tudom, akkor mi európai parlamenti képviselők vagyunk, és nem nemzeti parlamenti képviselők. Tehát nekünk olyan jogalkotási anyagokat kell elkészítenünk, amely illészkedik az Európai Unió keretei közé, ami azt jelenti, hogy nem a minimumot célozzuk be, hanem a szükséges vagy kívánatos maximumot eh, az európai eh, népesség eh, számára. Nem foglalkozunk a nemzeti minimumokkal. tudom, hogy ennek lehetnek gyakorlati hatásai, a jogalkalmazási következményei, de nekünk ebben a bizottságban globálisan kell kezelnünk a problémákat. Majd ezt követően a tagállamok és a tanács tanács fogják majd eldönteni, hogy hogyan és mit fogadnak el. De itt nekünk az a dolgunk, hogy európai perspektívába helyezzük a dolgokat, most pedig spanyolra váltok. Nos, miért mondtam el mindezt? Azért, mert én úgy gondolom, hogy itt nem egy olyan problémáról van szó, amit fel lehet szeletelni, különböző aspektusokat különvizsgálni, e, ugyanis e, ezek összefüggnek egymással. Ezek egy nagy problémát alkotnak, egy nagy közös megoldást kell rájuk találni. Az egyenlő e, foglalkoztatási esélyek, az esélyegyenlőség, az nem fog működni úgy, hogyha nem várjuk el az apáktól, hogy a magánéletükben ők is viseljenek felelősséget. Ez ugyanannak az érmének mind a két oldala. Ha elválasztjuk ezeket a kérdéseket, akkor nem lehet e, esélyegyenlőségről beszélni. Ez az első meglátásom. A második pedig az, hogy ugye egy olyan irányelvről van itt szó, amit majd európai szinten kell alkalmazni. Nyilván a legkisebb közös nevező megtalálása nem lenne különösebben nehéz, de azt gondolom, hogy nekünk ennél ambíciózusabbnak kell lennünk, meg kell találni megpróbálnunk azokat a célokat azonosítani, azokat a célokat, amelyeket el akarunk érni. Nyilván eh, előfordulhat, hogy majd ennek az irányelvnek az alkalmazása más és más tempóban valósul meg különböző tagállamokban. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy itt az Európai parlamentben nekünk egyfajta úttörő szerepünk van, nem fogadhatjuk el a legkisebb közös nevezőt, hanem azt kell kimondanunk, hogy mit szeretnénk elérni. Nem szabad tehát a jogalkotásunk hatókörét lekorlátozni egy, egy haladó jogszabályt kell el, elfogadnunk, amely mint egy világító toronyként működik, és majd akkor ezt követni fogják nyilván majd később kialakulnak az átlagok, egy átlagos ellátási színvonal, vagy egy átlagos alkalmazási színvonal, de az nem a legkisebb közös nevező lesz, hanem annál egy magasabb szint. Tehát nekünk itt célokat kell kijelölnünk, és aztán majd a tagállamok közelebb hozzák egymáshoz a gyakorlatukat, és egy átlagszint kialakul. Köszönöm, Roméda úr. Nekem is lenne egy rövid megjegyzésem, hogy kicsit érthetőbbé tegyen. Amikor a munkaerőpiacon jelenlévő szociális partnerek közötti megállapodásról beszélünk, akkor ez alatt azt értjük, hogy a szociális partnerek álláspontját mi a parlament ből nem tudjuk befolyásolni. Befolyásolni tudjuk azt, hogy az állásfoglalásba bekerüljön a mi felfogásunk is. Ez pedig az, hogy a jövőbeli munkánk abból álljon, hogy azáltal is növeljük az esélyegyenlőséget, hogy a papa és a mama megosztva viselje a felelősséget a családban és a munkahelyen. Nagyon fontos azért, hogy ez az állásfoglalás jelzés legyen, hogy jelezze, hogy a parlamentnek mi a felfogása. Hiszen ez az állásfoglalás igazából vélemény formáló, tehát nem a szociális partnerek közötti megállapodás, hanem ez. Most pedig Papadopoulos asszony és Figurédo asszony, utána Palmanova asszony kap szót. De először is Papadopoulos asszony, parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm. Tény az, hogy ebben a megállapodásban csupán minimális szinten mozgunk. Egy pár dolgot szerintem azért be lehetne még venni. Ez igazából a legkisebb közös nevező. Néhány dolgot azonban itt még javítani lehet. Két-három éve az Európa tanácsban voltam előadó abban a témában, hogy hogyan lehet a családi életet a munkahelyen összeegyeztetni. Izlandon is jártam, és ott nagyon tetszett egy dolog ott a férfi és a nő, az apa és az anya is kap szülői szabadságot, és pedig fizetett szülői szabadságot. Az én hazámban, Cipruson is harmonizált jogi helyzet van, tehát létezik a szülői szabadság, de a férfiak nem veszik igénybe. Természetesen a skandináv, az északi országok, a közép-európai, a mediterrán országok között különbségek vannak. És ez a dolog lényege. Európai parlamentként meg kell találnunk az egyensúlyt. Meg kell találnunk az ideális utat, hogy hogyan haladjunk tovább. De természetesen az országok pénzügyi lehetőségeitől is függ, hiszen most itt van a gazdasági válság. És a válság pedig nem teszi lehetővé, hogy megtaláljuk az ideális megoldást, hogy hogyan tudjuk a családot a munkahelyel összeegyeztetni. Azonban természetesen a véleményünket hangoztathatjuk, és követeléseink is lehetnek. A következőt szeretném elmondani. Lényeges például a kis és középvállalatok helyzete is, hiszen a legtöbb országban ők képzik a nemzetgazdaság gerincét. Ezekben a KKV-kban roppant lényeges a család és a munkahely összeegyeztetése. Fontos az, hogy kiket célzunk meg, tehát követeléseinkkel. Szükségünk van egy olyan megközelítésre, amely alapján minden ország hozzájárulhat céljaink megfogalmazásához, hogy hogyan lehet az apák-anyák munkáját támogatni. Mindenképpen fizetett szülői szabadságról kell beszélnünk, és hogyha fizetett, akkor az apa és az anya is igénybe veheti. Köszönöm, Papadopoulos asszony. Most pedig figurédo asszony kap szót. Parancsol. Obrigada, senhora Já muito aqui Köszönöm, elnök asszony. Már az előző témához is elmondtam véleményemet. Pillanatnyilag egy állásfoglalásról beszélünk. Nem irányelvről van szó, tehát nem jogalkotásról van szó, hanem egy állásfoglalásról. Egy állásfoglalás esetében pedig a szakbizottság véleményéről van szó az Európai Parlament bizottsága vagyunk, egy olyan szakbizottság, amely alapkérdésekben nyilatkozik. Pillanatnyilag pedig a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről van szó, hogyan lehet a munkahelyet a családi élettel összeegyeztetni. Ez pedig azt is garantálja, hogy a nők, az anyák jogai érvényesüljenek. Úgy gondolom, hogy ha lemondunk erről a jogról, akkor nincsen a bizottságunknak létjogosultsága sem. Nem arról van szó, hogy a bizottságunknak valamilyen joga van, hanem az, hogy kötelezettsége is. Kötelezettségünk az, hogy naponta aktívak legyünk, naponta dolgozzunk, fáradozzunk, hogy a figyelmet ezekre a kérdésekre irányítsuk. Az állásfoglalásoknak pedig az a lényege, hogy a képviselők, a kormányzatok, a tanács, a tagállamok észrevegyék, hogy miről van szó. Nem irányelvről van szó, hát szó, és éppen ezért nem adok igazat Luling asszonynak. Köszönöm. Pavanova asszony kap szót. Thank you, Madam Chair. I would like to... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném eh, megosztani önökkel meglepetésemet és csalódottságomat eh, a vita miatt. Szerintem azért lettünk tagja ennek a bizottságnak, hogy elérjük az esélyegyenlőséget és megvédjük a nőket. A szavazóink és a többi szakbizottság is azt várja tőlünk, hogy a nőket védelmezzük, esélyegyenlőséget hozzunk létre. Mi nem a KKV-kért vagyunk felelősek, nem a foglalkoztatókért, nem a szakszervezetekért, mi a nők bizottsága vagyunk a mi eh, felelősségünk és eh, lehetőségünk, hogy az ő érdekeit védelmezzük. És mindenki, aki úgy gondolja, hogy ez nem az ő érdekük, illetve nem ez a kedvenc eh, elfoglalatosságuk, akkor menjenek egy másik szakbizottságba, menjenek a költségvetésibe, vagy akárhova. Itt ugyanakkor ne felejtjük el, hogy, hogy mi a női jogok érdekében munkálkodunk én egy EPCD konferenciáról jöttem most Etiópiából, és azt kell mondjam, hogy ott borzalmas dolgokat tapasztaltam meg. Mi lemaradunk a fejlődő országok mögött, például nőjogi témákban a milleniumi fejlesztési célok megvalósítása során. És ez tényleg komoly aggodalommal tölt el. Amikor pedig a szülői szabadságról beszélünk, akkor oda tartozik a nők és férfiak közti egyenlőség. Éppen ezért én támogatom mindazt, amit Figueredo asszony és mások is mondtak. Ezzel a, az anyaggal mi büszkén adhatjuk elő azt, hogy megvédjük a nők jogait, e, esélyegyelőségét, ezért is kell kitartanunk a céljaink mellett, és nem eltérni azoktól. Köszönöm, kollégák! Hozzunk több hitelt ennek a parlamentnek. És eh, érjük el, hogy a mi szakbizottságunk eh, a jogalkotás fontos részesévé, eh, részévé válik. Hallatnunk kell a hangunkat minden olyan minden olyan joganyag tárgyalásakor, amely érinti a nemek közti esélyegyenlőséget. Mindig tartsuk ezt észben. Köszönöm. Köszönöm, Pavanova asszony. Katza asszony kapszót. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nem megfelelő az időpont. Most a kollégának, a kolléganőnek válaszolok, tehát figyeljen kérem. Úgy gondolom, hogy nem a megfelelő időpont a most, hogy a bizottságunk létjogosultságáról beszéljünk, de Esetleg az új tagokat emlékeztetnünk kell arra, hogy politikai testület vagyunk. Egy parlamenti szakbizottság. Tehát nem egy NGO vagyunk, hanem egy szakbizottság, amelynek bizonyos feladatai, céljai vannak. Van egy női lobby, a női lobby fontos feladattal bír, vannak más lobbik, más szervezetek európai szinten, nemzeti szinten. Mi politikai testület vagyunk. Azért dolgozunk, hogy több kohézió, fejlődés, jobb esélyek legyenek a társadalomban mindenki számára, és a nők számára főleg. Ez a szakbizottságunk célja minnyáján felelősséggel viseltettünk ezért. Különféle felfogásunk van, de nem NGO vagyunk, amely a nők jogaiért küzd. Politikai testület vagyunk, és parlamenti illetékességgel is bírunk. Ez egy másik dolog. De szerintem tényleg nem erről kellene most vitáznunk. Köszönöm. Köszönöm, Katza asszony. A következő felszólal Costa asszony, parancsolj. Credo che proprio perché siamo un'istituzione politica. Én úgy gondolom, hogy eh, mi tényleg politikai szervezet eh, vagyunk szakbizottságként, ugyanakkor tisztáznunk kell, hogy mi a szerepünk és mi a jogalapja a tevékenységünknek. Mondok egy példát. Három dologról van itt szó. Ugye a szociális partnerek megegyeznek, az apasági szabadságról, eh, szülői szabadságról szóló irányelvről, aztán van egy irányelv, amelyről most eh, beszélünk. Eh, tehát beszélünk anyasági szabadságról, apasági szabadságról, és egy nagyon fontos politikai kezdeményezéssel is foglalkozunk, egy parlamenti állásfoglalással. Tehát különböző szinteken fejezzük ki a véleményünket. Ugye kiadunk egy jelentést, Eh, az irányelvről, szociális partnerek ezt meg fogják eh, vitatni, de ettől függetlenül mi eh, független szervként is felszólalhatunk egy, egy témában, egy olyan témában, amelyről egyébként szerte az EU-ban szakértők vitatkoznak. Lépjünk egyet vissza. Luling asszony által elmondottakra. Sikert szeretnénk természetesen elérni, azt szeretnénk, hogyha megállapodjanak, meg azt szeretnénk, hogy megállapodjanak a szociális partnerek, és sikerüljön az, amit mi eh, látni szeretnénk. Ugyanakkor itt nagyon bonyolult összefüggésekről van szó. A 94-es eh, irányelv eh, vonatkozásában komoly sikereket értünk el, megvan ennek a szakbizottságnak a jogalapja, ott van a szerződés, és ott vannak a különböző eljárások, ott van az európai jogok kartája, megvan az esélyegyenlőségi politikánk, amely kellőképpen körül van bástyázva jogilag, és éppen ezért nekünk az a kötelességünk, hogy mint, mint egy független testület beszéljünk ezekről a dolgokról, a jogalkotás, az előttünk levő jogalkotási anyagokról. A tanács véleményt vár tőlünk, a szociális partnerekre is oda kell figyelnünk, és az Európai Bizottságra is. Nem NGO-ként járunk el, politikai rendszer részeseiként eh, tevékenykedünk, de a választóinkra kell odafigyelni, illetve nem szabad megfeledkeznünk az elsődleges E, szerepünkről. A korábbi e, választási ciklusokban, e, illetve parlamenti ciklusokban hallottam azt a kritikát, hogy ebben a bizottságban mindenről beszélnek, és tulajdonképpen semmiről se hogyha mi lényegi kérdésekkel akarunk foglalkozni, semmi nem fog megakadályozni bennünket. Beszélhetünk az állásfoglalás lényegi problémáiról is. Azt gondolom, hogy hogy, hogy aki azt mondja, hogy mi nem NGO-ként járjunk el, az alássa a mi szerepünket. Köszönöm szépen, szeretnénk emlékeztetni arra, hogy tízkor akartunk szavazni, azonban a szavazás a vita után szerintem jobb, éppen ezért vitázunk most, és a szavazás azonnal a vita után következik. Akkor Bauer asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány rövidke megjegyzést szeretnék tenni az itt elhangzott vitához. Valóban én is úgy érzem, hogy előbb-utóbb szót kell ejtenünk arról, hogy mi ennek a bizottságnak a fő feladata, és hol van a mi helyünk. De valószínű, én egyetértek abba, azzal is, hogy nem ez a, az idő megfelelő hogy, hogy erről beszéljünk, de érdemes erről beszélnünk. Egyetértek arra, azzal, hogy politikai testület vagyunk, de nem egypárti politikai testület, nem egy pártnak az elnöksége vagyunk, hanem itt többféle politikai nézet jelenik meg, és törvényhozó testület vagyunk. Azért vagyunk parlament, mert itt törvényekről kell döntenünk és én azt hiszem, hogy itt, itt nem értünk egyet teljes mértékben a kollégákkal, mert a megoldásokban különbségeket látunk. Hiába vannak 30 forty fifty éves törvényeink, hogyha azok nem effektívek, nem hatékonyak, nem kikényszerthetőek és nem oldottak meg semmit. Hát ott van a gender pay gap-ről szóló törvényünk 75-ből, és, és éppen úgy van gender pay gap, mint akkor volt. Lehet, hogy valamivel alacsonyabb, de ott van. Tehát itt, itt valóban arról van, arról van szó, hogy hogy tudunk olyan megoldásokat törvénybe iktatni, hogy tudunk olyan megoldásokat javasolni, ami hatékonyan tud működni. Nem az az útja a megoldásnak, hogy egy törvénybe mindent belepréselünk, a gender pay gap-től a, a az egészség megőrzésig és, és a, az apasági szabadságot összekeverjük a munkabiztonsági előrásokkal. én azt hiszem hogy, komolyan arról van szó és hogyha ez a, ez a bizottság meg akarja őrizni a tekintélyét akkor nagyon körültekintően kell, eljárnunk és a törvénynek arról kell szólni amiről szól és külön kell választani a, a dolgokat. nem lehet összekeverni mert akkor ugyanolyan rossz minőségű előrásokat fogunk megalkotni amilyenekből bőven van az Európai Unióban, és éppen olyan kevéssé lesznek hatékonyak, mint amilyenek most. Köszönöm szépen, Bauer asszony. Az utolsó felszólaló pedig Nikolaj asszony, parancsoljon. Mulțumesc, doamnă președintă. Am să utilizez... Köszönöm szépen, elnök asszony. Anyanyelvemen szólalok fel. A saját országomból szeretnék példát hozni. Az én országomban már bevezettek egy ilyen rendszert, és ez nagyon jól működik. Nem gondolom, hogy túl sokat kéne várnunk, hiszen ha ezt tesszük, akkor fennáll annak a veszélye, hogy nem sikerül semmit megoldanunk. De természetesen tiszteletben kell tartanunk azt az intézményt, amelyhez tart, tartozunk, struktúrákat is tiszteletben, kell tartanunk. Természetesen rendezhetünk workshopokat, konferenciákat, de az ajánlás nem csak a női jogokra vonatkozik, nagyon fontos a szociális háló, illetve a munkaerőpiacon és az esélyegyenlőség megteremtése hiszen ez az alapvető feltétele annak, hogy kiutat találhassunk a válságból. Tehát nem csak esélyegyenlőségi kérdésekről van szó. Mi támogatjuk ezt a projektet. Köszönöm. Frau Luling. Luling asszony, öni a szó. La présidente motion d'ordre. Elnök asszony, én azt gondolom, az ügyrenddel kapcsolatban, hogy van itt egy kis zűrzavar az eljárással kapcsolatban. Egy tanácsi irányelv tervezetről van szó. És itt jogi módosításokról van szó, illetve a szociális partnerek közötti vitáról az egyenlő fizetések esetében, tehát nem bizottsági javaslatról van szó az apasági szabadság témájában, ezt talán sajnálatosatnak nevezhetjük, viszont véleményt kell készítenünk ehhez az irányelv tervezethez. Hogyha úgy értékeljük, hogy ez nem megy elég messzire, nem mutat elég messzire, akkor nemet kell erre mondanunk, el kell utasítanunk. De keret megállapodás a szociális partnerek között. Erre nekünk igent vagy nemet kell mondani. Ez az egész egyszerűen így működik. El lehet valamit utasítani, vagy el lehet fogadni, és nekünk tartanunk kell magunkat ehhez az eljáráshoz. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy milyenek a szabályok. Én ezt itt leszeretném szögezni. Szerintem sok mindent feltételeznek rólam. Hát, hogyha mindenkinek lenne szülői szabadság, mint Luxemburgban, ez 6 hónap, 1600 eurót kap az ember ezen időszak alatt, minden önk, mind a férfiak esetében ugyanez a helyzet, tehát hogyha mindenki ebben részesülhetne, akkor azt gondolom, hogy nagyon is elégedett lenne. Most pedig arról van szó, hogy ezt az irányelvet javítanunk kell. Ez egy minimum feltétel. Én nem szeretném a dolgokat feltartóztatni. Én támogatom a hat hónapot és a havonta 1600 eurót mindenkinek. Ez fantasztikus lenne. Ha minden tagország ugyanezt a szabályozást alkalmazná, az nagyon jó lenne. Ne értsenek félre. Én ezeket a fantasztikus feltételeket minden ország esetében kívánatosnak tartom, de nem támogatom azokat az állásfoglalásokat, amelyekkel nevetségesé tesszük magunkat a tanács és a bizottság előtt. Éppen ezért mi ezt nem fogjuk megszavazni. Köszönöm, Lulling asszony. Mielőtt szavazunk, remélem, hogy tisztázhatunk néhány dolgot. Tehát, az a megállapodás, amelyet a szociális partnerek alkottak meg, a parlament által nem befolyásolható. A tanács az, amely elutasíthatja, ha ez a véleménye. Ezt tisztáznunk kell mindenképpen, hogy mi nem tudjuk befolyásolni. Amiről szavazunk, az egy állásfoglalásra irányuló indítvány, és most kérdések alapján megvitattuk. Tehát nem jogalkotásról van szó, nem irányelvről van szó, egy állásfoglalásról van szó, amely jelzés, amely véleményeket tükröz. Szeretném most minden kollégának megköszönni, hogy egy roppant, izgalmas vitát folytathattunk. Nyilvánvaló az, hogy megvan a lehetőségünk arra, hogy kidomborítsuk álláspontjainkat. Meg vagyok győződve, hogy minden képviselő társam egyetért abban, hogy megvan a jogunk, hogy különböző véleményünk legyen. És megvan a kötelességünk, hogy tiszteletben tartsuk a másik álláspontját. Tehát nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymást, de Természetesen mindenkinek megvan a saját elképzelése arról, hogy hogyan haladjunk tovább az egyenlősi kérdéseiben. Most az eszmecserét lezárom, és eljött a szavazás ideje. 29 módosító érkezett be. Szeretném megkérni önöket, hogy vegyék elő szavazókártyájukat, és meg fogom kísérelni azt, hogy angolul szavazok. Tehát angolul fogom mondani a számokat. Remélem, hogy eh, a képviselők többsége számára ez eh, jobb lesz. Tehát, hogyha mégsem működik, akkor visszatérünk a eddigi rendszerre. Tehát mehetünk? Tehát szavazhatunk? Akkor most az egyes módosítóról szavazunk. Igen. Nem. Elfogadtuk. A kilences módosító mellett ellen elutasítva ellenőrizzük. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Tizenketten támogatják, tizenöten ellenzik, egy tartózkodással elutasítva. Tízes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most a 20-as módosító mellett ki van, ellene ki van, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as. Itt részenként szavazunk, két részben szavazunk. Az első rész mellett, tehát a 23-as első része mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A második rész a 23-os módosítóból. Zárom a szavazást. Tehát 29 ellenében elfogadtuk egy tartózkodás mellett.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 ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Garcia asszony? Igen, itt a hármas módosítóval kapcsolatban én nyújtottam be. Tehát itt a konszenzus érdekében benyújtanék egy szóbeli módosítót. Tehát a zárójelben levő részt hagyjuk ki, csak az maradjon, hogy az, a családi szerkezet egyre tarkább mi volt. A többit kivetjük. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kifogása a szóbeli módosító ellen. Úgy látom, hogy nincsen. Tehát akkor szavazhatunk a szóbeli módosítóról. Tehát akkor szavazunk. Tehát a hármas módosítóról szavazunk. Tehát egy szóbeli módosítóval. Tehát a négyes mellett ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most az ötös, a négyes mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát most az ötösről szavazunk. Mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A hatosról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hetes két részben, az első rész mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A második rész, tehát a hetes akkor okafogyottá válik, de ellenőrizzük az elsőt, tehát a hetes egyes részét ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. 17 mellette 13 ellen, és nem volt tartózkodás, tehát elfogadtuk. Tehát akkor a második részről is szavazunk, tehát a hetes módosító második része mellett ki van. Ellene tartózkodás elutasítottuk. A nyolcas mellett ellene tartózkodás úgy gondolom, hogy ezt ellenőriznünk kell. Tehát a nyolcas, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk 19-10 ellenében egy tartózkodás mellett. Tehát akkor az első részre térünk, hát öt részről szavazunk. Az első rész mellett ki van? Ellene ki van? Tartózkodás? Elfogadtuk? A második rész mellett? Ellene? Tartózkodás? Nagyon nehéz volt ezt eh, eldönteni, tehát akkor a kártyával szavazunk. Tehát a második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 10 mellette, 20 ellene. Tehát elutasítva. A harmadik rész mellett ellene tartózkodás. Nehéz, nehéz. Tehát akkor ismét elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Tehát a harmadik részről. Zárom a szavazást. 9 mellett a 20 ellene egy tartózkodással, tehát elutasítottuk a negyedik rész mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Végül az utolsó szavazás az ötödik részről mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt ellenőri. The vote is opened. Figyelj, nem, nem, ez még nem az utolsó, ez nem a végszavazás, az ötös részről szavazunk. Tehát az ötös részről szavazunk. Mindenki szavazott? Megnyitottam közben a szavazást. Tehát 10 mellette, 16-an ellene, egy tartózkodással elutasítva. Tehát akkor most a végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalásra irányuló tervezetet 17 igen, nulla nem szavazattal, 13 tartózkodással. Tehát az állásfoglalás így elfogadtuk. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Now we go to, uh, Yes, we still have 20 minutes. Yes, because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 återupptar vi eh, vårt utskottsmöte och vi är vid punkten 6. Most akkor újra elkezdjük ezt a bizottsági ülést. A hatos eh, napirendi pont következik. Negyed óránk van, mielőtt megérkezik eh, Spidla biztos úr. A hatos napirendi pont az a biztos jelöltek meghallgatásának előkészítéséről szól. A szabályokról szólnék röviden. Ezek vonatkoznak a biztos jelöltek meghallgatására. Szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy az önök dossziéjában megtalálható egy függelék, egy anyag, amely tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket alkalmazni kell Mindenkit arra szeretnék kérni, hogy ezt az útmutatót olvassa el, ugyanis ezek a szabályok fogják megszabni a meghallgatás menetét. A meghallgatásról szóló szabályokról az elnökök értekezlete és a bizottsági elnökök értekezlete döntött. Az elnökök értekezlete egy menetrendet állított össze, aminek értelmében a az ülésekre a 49. héten kerül sor, ami azt jelenti, hogy november 30 és december 4 között. És ezt követően pedig illetve ezt megelőzően Strasburgi ülésen november 25 és november 26-án is. Na most azt is tudják bizonyára, hogy a menetrend még változhat, de azt már most tudjuk, hogy csak rövid idő áll rendelkezésünkre, onnantól kezdve, majd, hogy ténylegesen kijelölik a biztost. Kevés idő lesz onnantól kezdve a meghallgatásig. A meghallgatást az alábbiak szerint szervezik meg. Lesz öt közös kérdés. Öt közös kérdés minden biztoshoz. Ugyanaz az öt kérdés. Ezek a kérdések a kompetenciájukat, az előéletüket, tehát az európai együttműködésben szerzett tapasztalataikat, személyes függetlenségüket, és a különböző szakterületek, felelősségi területekhez való hozzáértésüket firtatják majd, illetve az Európai Parlamenttel kapcsolatos szándékaikra, illetve a szakbizottságokkal kapcsolatos szándékaikra is rákérdezünk. Emellett rákérdezünk a prioritásaikra is, és általános politikai kérdések is elhangozhatnak. A másik lehetőség az, hogy minden egyes szakbizottság javaslatot tehet arra, hogyha a szakbizottság így látja helyesnek, akkor öt prioritásos kérdést fogalmazhat meg a szakbizottság. És ezek a kérdések akkor ténylegesen csak arra az egy szakbiztosra vonatkoznának, illetve hozzá lennének intézve. A mai bizottsági ülésünkön erről kell beszélnünk, tehát arról, hogy mely területekre koncentráljanak a kérdések. Itt most még nem döntünk, de a döntés az majd a koordinátorok ülésén fog délután megszületni. Tehát most gyorsan szeretnék néhány javaslatot ismertetni, a, illetve meghallgatni, hogy milyen kérdések merüljenek fel ez eh, egy olyan szöveg, ami nálam van most, amit eh, a képviselők majd megkapnak. Csak áttekintés gyanánt eh, ismertetném ezeket a kérdéseket, és aztán várom az önök észre vételeit. Az első kérdés, vagy az egyik kérdés, a jövőbeni egyenlőségi stratégiáról eh, kérdezhet 2010 eh, és 2015 között. Új kihívások, egy roadmap, egyenlőségi roadmap. Erről ugyanis eh, volt szó 2006 és 2010 között vizsgáljuk meg az új kihívásokat, azokat, amelyeket a gazdasági válság okozott. Fenntartható fejlődésről is lehetne kérdezni, illetve a népesség öregedéséről, a integrációs kérdések, migrációs kérdések. Egy másik kérdés pedig vonatkozhatna arra, hogy hogyan lehetne szisztematikusabban beépíteni a gender mainstreaminget a költségvetési kérdésekbe, vagy szakterületi kérdésekbe, stratégiai fontosságú területeken. A harmadik kérdés foglalkozhatna a gazdasági egyenlőséggel és a függetlenséggel, a gazdasági függetlenséggel, vagy pénzügyi függetlenséggel. itt lehetne felvetni azt az altémát, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a családi életet a munkahelyen. Az egyik prioritásos terület az az, hogy hogyan lehet megakadályozni a nők elleni erőszakot, hogyan tudjuk megállítani az embercsempészetet, illetve emberkereskedelmet, emberkereskedelmet, és hogyan lehet megelőző intézkedéseket elfogadni, hogyan lehet támogatni az áldozatokat. Tehát azokat az embereket, akik áldozatául esnek ezeknek a bűncselekményeknek a bevándorlás és integráció témaköre is e, ide tartozhat, illetve annak különösen a gender aspektusa. E, az etnikai kisebbséghez tartozó nők jogait hogyan lehet garantálni. Tehát ezek a vélemények, nézetek, gondolatok hangzottak el, illetve ezeket fogalmaztuk meg, és ezeket lehet felvetni a biztosoknak szerintünk, vagy a biztosnak szerintünk, e, és akkor most önöké a szó. Járóka asszony nagyon köszönöm, elnök asszony. Arra szeretném csak felhívni a figyelmet, a témákat nagyon jónak találom, és az, az én témám, amit én képviselek itt a parlamentben, és ez a bizottság három évvel ezelőtt egy széles körben elfogadott riportot is át tudott juttatni a parlamenten, roma nőjogok és gyerekjogok kérdésében. És akkoriban a bizottság, bár a 2015-ös roadmapben a multiplied discrimination és a social inclusion az erősen benne volt, mégsem lett ebben az ügyben semmi. Azóta a parlament három különböző resolution fogadott el roma ügyben, és e, ez mindenképpen ehhez a portfólióhoz tartozik. Tehát nagyon érdekelne engem, hogyha egy olyan konkrét kérdést tennénk fel, ahol tényleg a romák valós integrációjáról van szó, akkor ott az elmúlt eredmények, az elmúlt öt év eredményeinek tekintetében és a tervek tekintetében szerintem jó képet kaphatnánk arról a, a, a jelölt kompetenciájáról, és tényleg arról, hogy mennyire méri fel, hogy ez például mennyire fontos post-crisis gazdasági kérdés, mennyire nagyon fontos emberjogi kérdés, és mennyire nagyon fontos egy, egy az európai tagállamok számára versenyképesség szempontjából egy nagy nagyon erős gazdasági kérdés, pontosan a demográfiai mutatók tekintetében, pontosan az Aging Population in Europe tekintetében mert ugye azt kell tudni a romákról, Európa legnagyobb kisebbsége, a leggyorsabban fejlődő és a legfiatalabb populációval rendelkező. Tehát vannak olyan tagállamok, ahol 2050-ben a romák, az aktív korú népességnek a, a több mint 40-50%-a lesz roma származású, ami nagyon erősen behatárolja az országok versenyképességét, és én nagyon szeretném, hogyha E, hogyha ebben a témában többet megtudhatnánk a jövőre nézve, pontosan azért, mert az Európai Parlamentnek a, a, a nyomása kapcsán úgy néz ki, hogy egy európai egységes roma e, policy van kialakulóban, és szeretnénk tudni, hogy ennek e, financiális és jogi alapjainak milyen lehetősége van, és mit gondol erről a következő commissioner Köszönöm. Köszönjük eh, Járóka asszonynak eh, ezeket a nézeteket, Bauer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem van. Tudjuk-e már azt, hogy kinek a portfóliójába fog tartozni ez a, e, ennek a bizottságnak a témája? Hogy lesz-e lesz -e Human Rights Commissioner, vagy nem lesz? Vagy megint a szociális uh, tárcához fogják csatolni ezt a, ezt a bizottságot. Tehát én úgy gondolom, hogy ettől is függően fog kelleni megfogalmaznunk a kérdéseket, hogyha ebben egy kicsikét tisztában fogunk látni. Ez első kérdésem. A másik kérdésem az, és elnézést kérek, hogyha erről szó volt, én azt hiszem, hogy meg kéne kérdezni a, a gender pay gap kapcsolatos elképzeléseket, mert úgy gondolom, hogy ebben a bizottságnak lépéskényszere kellene, hogy legyen, mert ugye ott van a, ott van a, a tavalyi, tavalyi riportunk. Én egy kicsikét kevésbé firtatnám most a, a traffickinget, mert hisz délután beszélni fogunk róla. Az a döntés, hogy egy oral question with resolution terjesszünk elő, és ebben úgyis meg fog kelleni nyilvánulnia, és nem biztos, hogy ennek a, ennek a biztosnak, aki, akihez a mi portfóliónk fog tartozni, hanem, hanem az, aki a libéért lesz felelős. Tehát épp ma, ma beszéltem a, a, a bizottságból az egyik felelős emberrel, és úgy tűnik, hogy ott nagy előrelépés történt a tanácsban, tehát de nem, ez, nem az lesz felelős érte, akit, ami, akit mi megkapunk. Tehát azt én egy külön, külön témaként kezelném. Én ahelyett inkább a gender pay gap-et forszíroznám, mert úgy gondolom, hogy abban, abban bárki is legyen az, Human Rights Commissioner, vagy, vagy, vagy Employment and Social Affairs Commissioner, mind a kettő esetben kell, hogy véleményen legyen róla. Köszönöm szépen. Eh, Köszönjük eh, Bauer asszonynak, és most pedig megadom a szót Costa asszonynak. Köszönöm. Én is reagálnék akkor eh, az elnökség által javasoltakra. Eh, azt gondolom, hogy az emberi jogi kérdés ez nagyon fontos, és eh, egy együttműködési, fejlesztési témára is koncentrálnék, mert át kell gondolnunk azt, hogy foglalkozunk-e eleget azzal, hogy Európa mit akar elérni a női jogok területén az együttműködési politikájával, akkor, amikor mondjuk afrikai konfliktusok végén rendezésre kerül sor. Hogyan lehetne jobban részt venni, jobban kialakítani a békefenntartási politikánkat, különös tekintettel a női jogokra például? Köszönöm, elnök asszony teljes mértékben egyetértek Bauer asszony javaslatával, aki rákérdezett arra, hogy tudjuk már meg, hogy mi lesz a feladatmegosztás az európai biztosok között, mert ez alapvető fontosságú, tehát hogy melyik portfólióhoz tartozik majd a női jogok ugye? Hogyha pedig mi hogyha pedig azt látjuk, hogy a női jogok megint a foglalkoztatáshoz kerülnek, akkor azt is el kell érnünk, hogy a gender mainstreaming megtörténjen más területekkel, és arra kellene rákérdezni ez esetben, hogy ezt hogy képzeli el a biztos. Nagyon fontos, hogy a női jogok külön figyelmet kapjanak a válságkezelés kapcsán. Nekem például nem az az érzésem, hogy a témával foglalkozó szakbizottság a gender egyenlőséget komolyan venné. Szerintem az Európai Bizottságnak ebben komolyabb szerepet kell játszania. A másik dolog, amit mondanék az, hogy nagyon konkrétan kell megfogalmaznunk a követeléseinket, a kéréseinket a következő öt éves időszakra vonatkozóan. Például az épp most elfogadott állásfoglalás bemutatva, eh, ha nem bírjuk elérni azt, eh, amit mi eh, most javasolunk, akkor a bizottság, az Európai Bizottság vajon az apasági szabadságra ki fog-e térni, illetve olyan javaslatot tesz-e, amely a követeléseinknek, az igényeinknek megfelel. Következő kérdés az, hogy jogsértési eljárást indít-e majd az új biztos olyan tagállamok ellen, amelyek az egyenlő bánásmód irányelvet nem megfelelően alkalmazzák. A lehető legkonkrétabban kell megfogalmaznunk tehát a kérdéseinket, konkrét ígéreteket kell kapnunk az elkövetkezendő öt évre, hogy aztán annak azt majd számon kérjük az új biztosom. Köszönöm Cornelisen asszony, és köszönöm a kollégáknak a lényeges kérdéseket. Visszatérünk majd a vitára, és határozunk is a koordinátorok megbeszélésén a kérdéseinkről. De még Bauer asszony részéről is volt egy kérdés, amely az eljárásra vonatkozott. És uh, itt megkérjük uh, a titkárságtól a kollégánkat, hogy pontosítsa az eljárást, tehát így pontos választ tudunk majd adni Bauer asszony kérdésére. Tehát akkor átadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az elnökök konferenciája ajánlattunk alapján döntött, tehát a szakbizottságok elnökei úgy döntöttek, hogy egy kérdőív lesz minden biztos számára. Ebben a pillanatban még nem tudjuk a tárcák kiosztását. Valószínűleg amikor a szakbizottságunknak a prioritásokra döntik, még nem lesznek eldöntve a tárcák. Tehát éppen ezért a szakbizottságok elnökei jelezték az elnökök konferenciája felé, és egyetértett azzal a javaslattal, hogy egy mellékletben legyen a kérdőív, és itt maximum öt prioritást tartalmazhat, az, amelyet az összes szakbizottság jelez. A biztos jelöltek pedig a kérdőívre írásban adnak választ, ami azt jelenti, hogy minden biztos jelölt a melléklet azon részére válaszol, amely a saját felelősségi körébe esik. És így bizonyos prioritásokat lehet megszabni, hogy még nem ismerjük a tárcák elosztását a bizottságon belül. Köszönöm ezt a magyarázatot. Most úgy gondolom, hogy mindenki ismeri az előfeltételeket. Tehát akkor a kérdést most megoldottnak tekinthetjük, és hagyjuk a koordinátorokat dönteni délután? Úgy látom, hogy nincs ellenvetés, így járhatunk el, akkor áttérünk a következő napirendi pontra. Ez pedig Spidla biztos látogatása. Itt van kint, és most üdvözöljük! Nagyon örülök annak, hogy üdvözölhetem. Tehát örülök, hogy üdvözölhetem Spidla biztos urat. Üdvözlöm bizottságunkba. Spidla biztos felelős a szociális kérdésekért, foglalkoztatásért és az esély egyenlőségért. Nagyon érdekes lesz hallani, milyen vízióval rendelkezik a biztos, a jogalkotási ciklusról, hogyan látja az esély egyenlőség, férfiak és nők közötti egyenjogúság kérdését. A kollégáink gondolom érdekeltek az első kézből jövő információkban, tehát kettő. 2006 és 2010 közötti időszakról szeretnénk hallani, hogy mi a biztos véleménye. Főleg, ami a női egyenjogúság eh, érdekében létrehozott intéz munkáját illeti. Tehát még egyszer üdvözlöm bizottságunkban, és most szeretném átadni Spidla biztosnak a szót. Parancsoljon, öné a szót. Igen, tisztelt. Tisztelt képviselők, elnök asszony, különösen örülök annak, hogy itt lehetek önök között ma. Először is szeretném megköszönni Svensson asszonynak a meghívást. Mandátumom alatt a női jogok és az esélyegyenlőség végig mindig foglalkoztatott. A gazdasági helyzet eltér a 2004-estől. Akkoriban ugyanis 2,5 százalékos növekedés jellemezte az Európai Uniót, most pedig idén azra számítunk, hogy 4 százalékkal csökken a GDP. A jelenlegi hallatlan mértékű válság, második világháború óta nem éltünk át ilyet, komoly károkat okozott a foglalkoztatásban. Júliusban 9,5%-ig kúszott fel a munkanélküliségi ráta az aktív népességhez viszonyítva. A bizottság arra számít, hogy 2010 végére ez eléri a 11%-ot. Mint ahogy tudják, a legsérülékenyebb társadalmi csoportok szenvedik el a legelső súlyos csapásokat bármilyen válság során. Nagyon nehéz most felmérni, hogy ez a válság milyen hatással lesz a nők-férfiak egyenlőségére. Ugyanakkor a a számok azt mutatják, hogy a férfiakat jobban érinti a munkanélküliség növekedése, mint a nőket. Eh, ez azt jelenti, hogy azok az azok a szektorok, amelyek leginkább érintettek a, válság során, olyan szektorok, ágazatok, amelyekben főleg férfiak dolgoznak, eh, tehát a hagyományos ipar, illetve az építőipar. Eh, ennek ellenére eh, azt látjuk, hogy az utóbbi hónapokban változni látszik ez a trend, és a férfi és női munkanélküliség hasonló mértékben növekedik három dolgot kell elismernünk. Azt, hogy a férfiakat is, nem csak a nőket is érinti ez a válság. Ehm, figyelembe kell venni a válság hatását a férfiak és nőiek, nők közti esélyegyenlőségre, és egyenlőségi politikák eh, hangsúlyossá tétele szükséges ahhoz, hogy kilábaljunk a eh, válságból. Ezt egyébként eh, erre ennek a fontosságára felhívta a figyelmet eh, az elnökség október 15-16-ai eh, konklúziója is. A válság ne legyen mentség vagy kifogás arra, hogy jogokból visszavegyünk. Másfelől viszont be kell illesztenünk az esélyegyenlőséget az unió gazdasági és szociális célkitűzései közé. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, az elmúlt öt évben két nagy tengely mentén próbáltunk előre haladni. Az egyik a a politikai tengely, a másik pedig a jogalkotási tengely. Ez a két tengely egyébként egymást egészíti ki fontosságban. Mint ahogy tudják, a férfiak és nők közti egyenlőség már 1957 óta szerepel a szerződésekben. A genderegyenlőség alapvető értéke az Európai Uniónak, és szükséges feltétele a céljaink növekedési, foglalkoztatási és kohéziós céljaink megvalósulásának. Eközben Noha az Európai Unió tevékenysége folytán jelentős eredményeket értünk el, tudom, hogy nem lehetünk önelégültek, nem lehetünk elégedettek a jelenlegi helyzettel. Éppen ezért is kell a bizottság erőfeszítéseit megkettőzni. A 2006-2010-es időszakra vonatkozó menetrend, amelyet 2006. júniusában fogadtunk el, konkrét lépéseket kell, hogy maga után vonjon. E, ennek a menetrendnek megfelelően a bizottság többféle kezdeményezést tett. Három dologot említenék illusztráció képpen. E, először is konkrét lépéseket e, tettünk annak érdekében, hogy a gap csökkenjen. Ez 17% jelenleg, és ez teljesen elfogadhatatlan. Ennek a gapnek több oka van. Van egyrészt a direkt diszkrimináció a nőkkel szemben, másrészt a nők sajnos szenvednek bizonyos sztereotípiáktól, és éppen ezért nem jelenhetnek meg bizonyos ágazatokban megfelelő számban. Emellett a nők egy foglalkoztatási vagy munkaerőpiaci szegregációtól is szenvednek, nevezetesen olyan ágazatokba kényszerülnek, ahol alacsonyabbak a fizetések és alacsonyabb a megbecsültség szükség. Ennek keretében a bizottság egy nagy tudatosítási kampányt indított tavaly márciusban a szociális partnerekkel kezdtük, és így vettük fel a harcot a paygap el kapcsolatban. Ez a kampány sikeres volt, a bizottság ennek fényében meghosszabbította ezt 2010-ig. Emellett hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a gazdasági életben és a politikai életben jobban megjelenjenek a nők. Például a jelenlegi Európai Parlament soraiban a legmagasabb a nők aránya a történelmünk folyamán vagy során 35 százalék. Ennek ellenére komoly tennivaló van még nemzeti szinten ugyanis ott csak a képviselők 24%-a nő, emellett sajnálatos, hogy a gazdasági területeken, például tanácsokban a nők mindössze 11%-ot tudtak elérni. Egy európai női hálózatot hoztunk létre, erre irányuló döntést hoztunk 2008. júniusában. Tudom, hogy Barozó úr élénken érdeklődik e téma iránt is. A harmadik jelentős kezdeményezés a Vilniuszi Gender Intézet megalapítása. Tudom, hogy önök mennyire szeretik ezt az intézetet, és tudom, hogy bizonyos problémák ellenére eh, ez az intézet eh, fel fog állni és megfelelően fogja végezni a munkáját. Az igazgató tanácsa elfogadja az első eh, munkaprogramját, a fórumok, bocsánat, a szakértők fóruma hamarosan megalak, Kul és köszönöm az Európai Parlamentnek, eh, hogy már megnevezte a két eh, képviselőjét az igazgatónő és eh, munkatársai hamarosan Vilniusba elfoglalják irodáikat. Tudom, hogy Önök fontosnak tartják ezt az intézetet, és a bizottság minden segítséget megad annak beindításához. Hölgyeim és uraim, ami a politikai dimenziót illeti, a bizottság a nők és férfiak közti egyenlőségről szóló jogalkotásnak megerősítésének mindig nagy jelentőséget tulajdonított. A 2006-ban a parlament és a tanács elfogadott egy kodifikált irányelvet, egy egységes szöveget, amely egyesített több korábbi irányelvet. Így az egész téma jobban érthetővé és jobban olvashatóvá vált. Ugyanakkor a jogalkotás tartalmi részét megerősítettük. A családi és magánélet összeegyeztethetőségének megerősítéséről szóló 2008-as csomag szintén egy nagy eredménynek eh, számít. Ezek voltak itt most eh, beszélnék még a három eh, jelenlegi csomagról. Az egyik a az anyasági szabadságról szól, a második az élettársak egyenlő jogairól szól, a barcelonai célok megvalósítása vonatkozásában illetve a gyermekfelügyeleti infrastruktúra megerősítése. A bizottság egy irányelv tervezetet nyújtott be július, 2009. júliusában, hogy a szociális partnerek megállapodását a tagállamok végrehajtsák. Örülök annak, hogy megerősíti a, ez a megállapodás a szülői szabadsághoz kötődő jogokat. Én magam is osztozom a abban az ambíciójukban, hogy az anyasági szabadsággal kapcsolatos női jogokat megerősítsük. Mint ahogy tudják, a tanács számos fenntartást fűzött a bizottság javaslatához. Azt gondolom, hogy ezeket meg kell fontolnunk, de nem szabad ambícióinkat alacsonyabbra venni. Remélem, hogy a parlament minél hamarabb tudatja álláspontját a tanácssal. Ami az Európai Bizottságot illeti, mi támogatni fogjuk a tanácsot és a parlamentet abban, hogy találjanak egy mindkét fél számára elfogadható eh, kompromisszumot. Eh, egyetértek az Európai Parlamenttel abban is, hogy a férfiak szerepének megnövelése eh, rendkívül fontos. Így válik összeegyeztethetővé a családi élet és a szakmai élet. Ezért is kértem a az alattam működő főigazgatóságot, hogy egy költséghatékonysági elemzést végezzen ebből a szempontból is. Tudom, hogy a parlament támogatja a bizottságot abban, hogy a partnere, a nők és férfiak közti egyenlőség az önfoglalkoztatók között is megvalósuljon, adott esetben olyan jogok is biztosítva legyenek, mint az anyasági, fizetett anyasági eh, szabadság. Remélem, hogy a tanácsban a miniszterek eh, november 30-án egy közös álláspontot eh, fognak tudni elfogadni, és így hamarosan megállapodásra juthatnak az Európai Parlamenttel. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy büszkék lehetünk az elmúlt öt év eredményeire. Ez a haladás, előrelépés azonban nem lett volna lehetséges az Európai Parlament és az Önök Bizottságának támogatása nélkül. Hadd köszönjem meg Zaborska asszonynak elnöki tevékenységét, ugye ő az előző ciklusban elnökölte ezt a bizottságot. Az önök munkája kivételes és példamutató. Svensson asszony, önnek pedig minden jót kívánok az új funkciójában. Az ön feladata nem lesz könnyű, és számos kihívással kell majd megbirkóznia annak érdekében, hogy nagy eredményeket érjen el az esélyegyenlőség területén, de számíthat a bizottság támogatására. Az elnök a bizottság elnöke egyébként mindig is aláhúzta az önök területének fontosságát, az esélyegyenlőség fontosságát, és nyilván ez majd két fontos kezdeményezésben is meg fog nyilvánulni. Először is a bizottság egy új stratégiai keretet kíván biztosítani a nők és férfiak közti esélyegyenlőségnek. Egy elmélyült hatástanulványt kívánunk elkészíteni. Én azt gondolom, hogy a nők problémái az elmúlt öt évben nem nagyon változtak. A roadmap öt prioritása szerintem még mindig nagyon is időszerű. Ugyanakkor a jelenlegi gazdasági válság arra kényszerít bennünket, illetve a jelenlegi válság közepette sem szabad hátralépni, visszafele haladni. E, ugyanakkor meg kell felelnünk bizonyos új kihívásoknak, klímaváltozás, bevándorlás, népesség öregedése, és ezért új politikák létrehozására van szükség. Ehhez kívánom az önök segítségét kérni, e, hogy ez az új stratégiai keret megfelelően alakulhasson ki e, a jövő év elején a bizottság eh, javaslatot tesz le erre a növekedési és foglalkoztatási stratégiára, amely a 2010-es időszakra, 2010 utáni időszakra vonatkozik. Eh, nekem semmi kétségem afelől, hogy eh, ezen a területen és ebben a stratégiában komoly szerepet kell játszani a férfiak és nők közti egyenlőségnek. Ezért is fontos az önök részvétele ennek az új stratégiának a kidolgozásában. 2010 a szegénység és a kirekesztés elleni harc éven lesz. Így koncentrálni tudunk a női szegénységre is, és olyan lépéseket tudunk tenni, amelyek megjavítják ezt a helyzetet. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, mielőtt befejezem, hadd húzzam alá még egyszer az együttműködés fontosságát. Az Európai Bizottság és a Parlament együttműködése és partnersége nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egyenlőséget, a nemi egyenlőséget előre vigyük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Spidla biztosnak. Köszönöm az információkat. A elmúlt öt év alatt végzett munkáról elég sokat hallottunk, és most a bizottság nevében is szeretném megköszönni az elmúlt öt év alatti együttműködést. Meg vagyok győződve arról, hogy minden kollégám nevében szólhatok, amikor azt mondom, hogy hosszú távú ambícióink vannak, és éppen ezért reméljük, hogy a bizottság és a parlament között ugyanilyen jó légkörben folytatódik majd az együttműködés. Hiszen ezen a területen nagyon lényeges az, hogy jobban megismerjük egymás véleményét. Nagyon sok minden történt az elmúlt öt év során. Tudjuk, hogy rengeteg munka vár még ránk. Éppen ezért szorosan együttműködünk azért, hogy erősítsük a nők jogait az esélyegyenlőségi kérdésekben, közelebb kerüljünk egymáshoz. Tehát várjuk a jó együttműködést, és várjuk a nyílt párbeszédet az összes kérdés esetében. Néhány kolléga szeretné elmondani véleményét, illetve feltenni kérdéseit. A listán az első Gurmai asszony, utána Bauer asszony, Thompson asszony, Kratza asszony és Járóka asszony, de először is Gurmai asszony kap szót, parancsoljon. Uh, uh, Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt örülök annak, hogy a legtöbbjükkel együtt dolgozhattam az elmúlt jogalkotási ciklusban, a biztossal. Szerintem ez a csapat nagyon jó munkát végzett a női egyenjogúság érdekében. Természetesen nem véletlen ez, hiszen Barroso úr tényleg nagyon magas szintre emelte ezt a kérdést és a miniszter elnökeink is belátták, hogy nem lehet kevesebb női biztosok arány, mint 30 százalék. De látjuk, hogy ez a tendencia. Látjuk, hogy sajnos sok női biztos elhagyja tárcáját, és nem nők jönnek helyükre. Az én pártomnak is szeretném, szerettem elmondani, hogy egy férfit és egy nőt javasoljon egy tárcára a bizottságban. Ez egy nagyon egyszerű dolog lenne, meglátjuk, hogy mi történik majd. De Barroso úr emlékszem, hogy kinevezett valakit, aki nem felelt meg a parlamentnek, eléggé magas árat kellett ezért fizetni, hogy a parlament elutasítsa. Tehát 52 százalékos jelenleg az arány. De most szeretnénk a esélyegyenlőségi útitervről beszélni, hiszen szinte már elértük 2010-et, és ez az útiterv véget ér. Fontos az, hogy legyen egy újabb stratégiánk, szeretném remélni, hogy a tárcát vezető utódja a bizottság alelnöke kell, hogy legyen, hiszen jelzést kell adnunk, hogy ez a téma nagy preferenciát élvez. A Pekingi konferencia 15. évfordulóját ünnepeltük, és most tényleg szeretnénk tudni, hogy mit ajánl az utódjának a bizottságban. Nyilván folytatja a munkáját, de természetesen a cseh kormánytól is függ, és tegnap Václav Klaus aláírta a Lisszaboni szerződést. Történészként tudjuk, hogy ha a Benes dekrétumokról beszélünk, az olyan, mint a Versailles szerződés, tehát nem tudom, hogy mi az összefüggése a jelennel. De igazából csalódott vagyok, hogy a alapjogi karta nagyon fontos lenne a cseh állampolgárok számára, de majd meglátjuk, hogy ez a klauszi politika milyen eredménnyel jár majd. Hát a britek és a lengyelek előtte kérték, hogy itt kivételt kapjanak, de a cseheknél más miniszterelnök volt ugyanazon államelnök alatt. Most néhány megjegyzést tennék. Az első a válságra vonatkozik. Tehát látjuk, hogy a férfiakat érintette a válság, viszont a válság második szakasza már a nőket is érinti, hiszen több a részmunkaidő. És említette 1957-et. Igen, az egy rossz szerződés volt, így van. 2007-ben a nemek közötti egyenlőség éve volt, és meg vagyok győződve, hogy nagyon jó dolgok történtek, hála a bizottságnak és hála a parlamentnek. Örülünk, hogy akkor csak 15%-os volt a nemek közötti szakadék. És amikor egy picit finomabb statisztikákat alkalmaztak 2008-ban, akkor láttuk, hogy a fizetési szakadék magasabb, mint 15 százalék, és hogy a nőknek sokkal többet kell dolgozniuk azért, hogy ugyanazt a bért kapják. Bauredit kiváló jelentést írt, de szerintem még további 17 évre van szükségünk, hogy ezt bezárjuk. Tehát az unokáinkra vár ez, hogy a fizetésben meglévő különbségek kiegyenlítődjenek. A második témám a szegénység. Igen, a szegénységnek női arca van, hiszen eh, erősen összefügg a család. Ami pedig a családot és a magánéletet eh, illeti, látjuk, hogy ez most jobban működik, és természetesen figyelme kell vennünk a demográfiai kihívásokat is ebben a tekintetben, tehát eh, mindenképpen új stratégiát kell kialakítanunk az új családtípusok érdekében. Lenne egy kérdésem is. Van valamilyen információja Barrózó úr részéről, hogy a női biztosok milyen tárcákra tartatnak igényt? Tehát, hogy esetleg érzékeny témákkal is foglalkozhatnak-e majd? Ön velünk járt ezen az úton, ahol a női egyenjogúságot egyengettük, hiszünk a egyenlőségben, és azt is tudom, hogy ön is apa, én anya vagyok, az én férjemnek otthon kellett maradnia gyerekkel. Tehát eh, nagyon fontos a gyermek eh, szempontjából az, hogy a mama és a papa is eh, felelősséget vállaljon a nevelésben, és nagyon fontos az, hogy már egy korai szakaszban mind a két szülő felelősséget vállaljon. Tehát köszönöm, és köszönöm csapatának is a kiváló munkát. Tényleg boldogak vagyunk, nagyon jó munkát végeztek. És elnök asszony, köszönöm. Köszönöm Gurmai asszony, most pedig Bauer asszonynak, utána Thompson asszonynak adom át a szót. Bauer asszony. Ďakujem pekne. Nagyon szépen köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani, hogy ellátogatott a bizottságunkba, és hogy fontosnak tartja azt, hogy készítsünk listát mindarról, amit sikerült elérnünk, és amit nem sikerült elérnünk. Azt gondolom, hogy nagyon sok dolog maradt még nyitva, megoldatlanul. Ön is elmondta azt, hogy a jövőbeni stratégiának a prioritásai ugyanazok maradnak, ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk új dolgokat megoldani, de egyelőre még vannak nyitott kérdések. Ezek nagyon komoly feladatok, éppen ezért két dolgot szeretnék kérni öntől. Természetesen, ami előttünk van, az egy nagyon fontos téma, az anyasági szabadság, és ön nagyon jól tudja, hogy ez a téma megosztja a parlamentet, mégpedig jelentősen. Nem kételkedünk abban, hogy szükség van az apasági szabadságra is, de kétségénk vannak afelől, hogy az egészség és biztonság témakörbe be kell ezt mindezt elhelyezni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ön anyagában az év végén tett egy javaslatot az apasági szabadságra. Én őszintén be kell, hogy valljam, a speciális szabályozásra történt javaslat sokkal jobb az apasági szabadság vonatkozásában, mint sem, hogy összekeverjünk dolgokat, és az egészség és a munkahely biztonság témakör mellé tegyük ezt. Mik az önök tervei? Várnak-e még válaszokat, ettől a parlamentő jelzéseket, hogyan terveznek tovább lépni? Ami pedig, eh, amit ön elmondott, illetve Gurmai asszony is megemlített, nagyon sok szabályozásunk van, sok jogalkotást végeztünk ebben a témában. Ön mit gondol arról, hogy ha a bizottság nem foglalkozik eh, mélyebben a témával, a jogalkotással, akkor sikerülhet a bizottság nélkül dinamikusabb előrelépésre szert tenni, illetve 70-100 évben gondolkozzunk el, amikor el akarjuk érni az ugyanolyan fizetéseket a nők és férfiak számára. A bíróságok nagyon lassan dolgoznak e tekintetben, és úgy tűnik, hogy a diszkrimináció ellenes jogalkotás az egyenlő bánásmód érdekében egy testületet eh, tervez létrehozni. Hogyha ezeket a jogalkotási intézkedéseket, illetve jogszabályokat nem tekintjük eh, újra át, és nem erősítjük meg az esélyegyenlőséggel foglalkozó testületeket, akkor minden bizonyal Nagyon hosszú időn keresztül ugyanezzel a problémával kell majd, hogy megküzdjünk. Önök stratégiájában terveze visszatérni a gyakorlati megvalósításokra. És a harmadik kérdés, tudná -e információt nyújtani arról, hogy milyen előrelépés történt a következő témákban, milyen, illetve mely biztoshoz kerül majd ez a téma, az emberi jogi biztoshoz, az esélyegyenlőség, tehát hozzá fog-e tartozni az ő portfóliójába. Hogyan látja ön ezt a témát? Köszönöm. Thompson asszony a következő felszóló. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni ezt a mélyreható analízist, a munkaerőpiac helyzetéről, és pedig a nemek közötti egyenlőség szempontjából. Nagyon érdekes volt az, amit mondott, tehát, hogy a válság elején főleg a férfiak voltak érintettek a szállításban, közlekedésben, építőiparban, most pedig eh, látjuk, hogy a munkanélküliség ugyanolyan szinten érinti a férfiakat és a nőket. De mi a helyzet a jövőben? Én azt látom, hogy alacsonyabb adóbevételekkel már az állami szektor is elkezdte az elbocsátásokat. Tehát a közszolgálatokért felelősek többsége női munkavállaló. És visszatérhetünk a kiinduló pontunkhoz, hogy a válság a nőket jobban érinti, mint a férfiakat. Az Európai Bizottság az Európai Parlament is szeretne harcolni a munkanélküliség ellen. Ami pedig tegnap történt, ahol egy dániai nemzetközi konferencián szólaltam fel. Az energiahatékonyság volt a téma, és örült a hallgatóság, amikor arról beszéltem, hogy az Európai Bizottság megígérte, hogy a hatékony energia, a megújuló energiákba történő befektetések több százezer, két millió munkahelyet is teremthetnek. És az energia szektoron belül főleg férfiak dolgoznak. Tudja garantálni, vagy tudjuk mi garantálni, hogy a befektetett pénzek, tehát az intézmények befektetései a nemek közötti egyenlőséget is figyelembe veszik? Tehát a nőket is pozitívan érintik, hiszen a hallgatóság a konferencián nem volt igazából tudatában a problémának. Tehát a jelenlegi válság elleni harc érdekében foganatatosított befektetések mennyire hatékonyak ebben a tekintetben. A második megjegyzésem, igen, a nők egyenjogúságával foglalkozó intézet, igen. Mikor lesz Dániában ilyen intézet? Hiszen Dániában nincs gender intézet, és 2007 márciusában egy nyílt levelet is küldtünk, és azóta semmi nem történt az emberek meg aggódnak és várnak. Végezetül pedig a harmadik kérdésem, szeretném megkérdezni, hogy amennyiben a szerződés hatályba lép, a négy vezetőink közül az egyik lehet nő, hiszen azt ígérték, hogy az egyik fő európai vezető nő lesz. Tehát Írország, Hollandia és más országban is leszavazták a nőket, mert már elegük van abból, hogy állandóan csak sötét, öltönyös, nyakkendős férfiak vigyorognak rájuk a politikai vezető pozícióból. Tehát elképzelhető, hogy a vezetésben nő is helyet kap? Majd köszönöm szépen. Köszönöm, Thompson asszony. Most akkor járók asszonynak szeretném átadni a szót, parancsoljon. Thank you very much, Madam Chair. Biztos úr, az én kérdésem először is I'd rather say it in English, it's easier probably for the... De akkor inkább angolul kérdezem, vagy gratulálok. Tehát én szeretnék gratulálni az elmúlt öt évben végzett munkájához. Szeretném megköszönni azt is, hogy a roma kérdést is kihangsúlyozta. Az ön DJ-je is foglalkozott a kérdéssel. Örülök annak, hogy támogatták a parlamentet abban, hogy felismerjék az érintettek, hogy a foglalkoztatás mennyire roma kérdés. És ön ezt számos alkalommal kihangsúlyozta. A következő kérdésem lenne, említett az úti tervet. Tehát itt a többszörös diszkriminációt is említette, főleg a bizottságunk roma nőkről szóló jelentése után. Az Európai parlament egyéb romákat érintő állásfoglalásai nem igazán kaptak visszajelzést. De mégiscsak van fejlődés, ahogy a tanács és a bizottság is jelzi. Szeretnék most rákérdezni, hogy a 2010-es bizottság milyen intézkedéseket hoz majd, és hogyan tudja a szegények mozgósításával megválaszolni a kérdéseket. Mit tesz a bizottság ennek érdekében? Ezen kívül a bizottságnak vannak-e tapasztalatai európai szinten a roma kérdésről? Tehát készül a bizottság arra, hogy többet tegyen az eddigi eszközöknél. Tehát van egy platform, gondolkozik a bizottság abban, hogy igazi közösségi aktust tervez, vagy valamilyen jogi aktust. Véleményünk szerint nagyon fontos lenne ez. Az új bizottság Ból pedig tényleg érdekelne, hogy mely tárcák tartozhatnak nőkhöz, az ön elmúlt öt évben végzett fáradozásai elégségesek eh, ahhoz, hogy a következő bizottságban is prioritás legyen a téma, hiszen négy-öt eh, biztos is felelős ezért a területért. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen fejlődés ebben a tekintetben, főleg amikor az emberi jogi tárcáról van szó. Köszönöm a válaszát előre is. Köszönöm, Járóka asszony. Most pedig eh, Kér Nielsen asszony kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen biztos úrnak az összefoglalást. Ön megemlítette a válságot, ezzel már egy éve küzdködünk. A mi frakciónk sajnálja azt, hogy ön, önök nem hoztak döntést a fizetésekbeli különbség problémájának megoldása érdekében. 75-ben született már egy irányelv, ez nem elég azonban, és nagyon sajnálatos, hogy azóta nem szenteltek nagyobb figyelmet a problémának. A helyzet rosszabbodik folyamatosan, és a nők és férfiak közötti fizetése közötti különbség pedig egyre erőteljesebben láthatóvá válik. Nagyon sajnáljuk azt, hogy ilyen sokat vártak, és nem oldották meg ezt a kérdést. És van egy további megjegyzésem, és itt sem tudok pozitívan nyilatkozni. Ön megígérte, hogy elfogadnak majd egy irányelvet a munka és a család jobb összeegyeztethetősége érdekében. Miért nem foglalkoztak tovább ezzel a kérdéssel? A család és a munka összeegyeztethetősége nagyon fontos, itt a részmunkaidő is érintett, a, a munka megszervezés, az anyasági, apasági szabadság, ezek mind-mind fontos témák, illetve ezen aspektusok kihatásai a nők életére nézve nagyon fontos, és szeretném, hogyha válaszolna ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Papadopoulos asszony, parancsoljon. Köszönöm, Elnök asszony, én is eh, szerettem volna gratulálni Spidla biztos úrnak, és eh, gratulálni ahhoz a munkához, amelyet végzett a foglalkoztatás és az esélyegyenlőség területén. Eh, Kratza asszony nevében szeretnék egy kérdést feltenni, ő sajnos nem tud itt lenni, de azt szeretném, hogy a kérdésére választ kaphatna. Ön egy nagyon gazdag politikai karrier tudhat maga mögött, illetve jelentős munkát végezett az esélyegyenlőség területén. A bizottságban eltöltött öt év után a nők esélyegyenlőségének javítása érdekében tudjuk-e azt, hogy milyen ellennyomás jelenik meg az esélyegyenlőséggel szemben a gazdaságban, a politikában és a magánéletben is? Vannak politikai kampányok, információs kampányok, jogalkotás, tehát igenis történik előrelépés, de sajnos csak nagyon lassan. Önnek mi a végső következtetése ebben a témában? Kratza asszony szerette volna ezt a kérdést feltenni, de én magam is érdekelt vagyok. Az esélyegyenség területén minden európai országban sikerült javítani a helyzeten, de még mindig vannak demokratikus hiányosságok, például a nők és a férfiak fizetése közötti különbségek, illetve a munkaerőpiacon is különböző esélyekkel rendelkeznek. A hatalmi kérdéseket illetően is más helyzetben vannak a nők, mint a férfiak. A munkanélküliség veszélyezteti az esélyegyenlőséget, és a szegénység érinti a nőket is a munkahelyek megszüntetése a jövőben is érinteni fogja a nőket. Éppen ezért van egy kérdésem. Milyen drasztikus intézkedéseket tehet eh, egy tagország, vagy ragadhat meg, illetve az Európai Unió is, annak érdekében, hogy gyorsabban menjenek előbbre a dolgok. A gender mainstreaming egyértelmű intézkedés. Ha a nemzeti kormányok úgy döntenének, a költségvetéseik összeállításánál, hogy konkrét összegeket különítenek el az esélyegyenlőség megvalósítására. Ez egy ö, igenis létező kezdeményezés, amely a német elnökség alatt indult el, nagyon hatékony, és egy olyan területről van itt szó, a gender budgetingről, ahol igenis konkrét fejlődést tapasztalhattunk. Ami a bizottság összetételét illeti, nem gondolják azt, hogy itt egy bizonyos kóta szabályozást kéne bevezetni a bizottság összetételét, illetően a nemzeti kormányokban is megvizsgálják azt, hogy hány női illetve férfi jelölt van. Fontos, hogy a bizottságban is egy konkrét számú női biztos jelenhessen meg. Más politikáknál ezt nem sikerült elérnünk. Egyértelmű világos döntésekre és intézkedésekre van szükségünk egy ilyen típusú intézkedés, ami a női biztosok szemet illeti, mindezt példázhatnánk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Papadopoulos asszony. Jó sok kérdést kaptunk. Reméljük, hogy Spidla biztos most megkísérli megválaszolni a kérdéseket. Parancsoljon! Euh, je vais, je vais répondre. Megpróbálok válaszolni eh, a kérdésekre, mégpedig abban a sorrendben, ahogy azok elhangzottak. Nos, az első kérdés, eh, mi a helyzet a portfóliókkal, a jelenlegi portfóliókkal? Nos, ez még nyitott, ez a kérdés. Tegnap Václav Klaus eh, aláírta a szerződést. No, onnantól kezdve tudjuk, hogy mi lesz a jogalap. És nyilván ez az egész összefügg, ez egy nagy csomag. Majd tisztázódnak a dolgok. Elkezdtük a munkát a portfóliók újraosztásával kapcsolatban, de de a jelenlegi információk még nem elég világosak ahhoz, hogy, hogy így most nyíltan beszéljek róluk. A bizottság elnöke nagyon erősen odahatott a kormányfőkre, hogy nőket jelöljenek, lehetőleg nagyobb számban sajnos nem lehetünk teljesen elégedettek a jelenlegi stádiumban. Ami a portfóliók felosztását illeti, ez teljesen nyitott. És én azt gondolom, hogy bizonyos eh, gondolatokat át lehet venni, például a parlamenti elnök javaslataiból is. Ugye felmerült emberi jogi portfólió létrehozásának szükségessége. Nem tudok róla igazándiból beszélni, mert nyitottak még ezek a, a dolgok. Ami a legfontosabb és legkonkrétabb dolgokat illeti a szakpolitika szempontjából, Nos, egy érzékeny stádiumban vagyunk, a stratégiai dokumentumok kialakítása szempontjából a poszt-Lisszaboni stratégiáról beszélek. Remélem, hogy, hogy, hogy világos önök számára is, hogy én mindent megteszek annak érdekében, hogy együttműködjek önökkel a lehető legszorosabban, Januárig én vagyok a biztos, ennek a munkának a leg, legfontosabb részénél még én vagyok a, a biztos, és remélhetőleg önökkel együtt működve ki tudjuk alakítani a megfelelő stratégiát, és tényleg minden stratégiai dokumentumban szerepeltetni tudjuk az esélyegyenlőség, gondolatát, és a krízisből való kilábalás során is ezt figyelembe vesszük. Nos, Bauer asszony kérdezett a szülői szabadságról, az anyai szabadságról. Önök is tudják, hogy én támogatom a szülői szabadságot. Nagyon sok okom van rá, hogy ezt támogassam. Saját élményeim alapján is támogatom de hát sajnos a dolog az olyan, hogy ez egy érzékeny téma, és bonyolult téma. Felmerül tehát a kérdés, hogy a jogalap számunkra lehetőséget teremte arra, hogy ehhez az irányelvhez a, hozzáragasszuk, hozzáillesszük az apasági szabadság, elnézést, apasági szabadságról van itt szó eh, kérdését szerintem bonyolítja a dolgokat. Hogyha a dolgok dinamikája úgy fejlődik, én nem fogom ellenezni, de nem hiszem, hogy jelenleg eh, így haladást tudnánk elérni. Mindig az a kérdés merül fel, hogy eh, valós eh, előre haladást akarunk-e elérni, vagy tudunk-e elérni, elérjük-e a céljainkat egy, egy irányelvvel, adott esetben egy másik irányelv alkalmasabb lehet erre. A szociális partnerekkel konzultációkat folytatunk, és kértük tőlük, hogy az apasági szabadsággal kapcsolatban fejtsék ki az állá, álláspontjukat. Ők ezt nem tették még meg, tehát nyitott a helyzet. A stratégia marad, formális alapon érhetünk el e, érhetünk el eredményeket, ha formális feltételek megvalósulnak. Nos, ami a, a jog alkalmazását és végrehajthatóságát illeti, ez is egy fontos téma. Megpróbáljuk a, alkalmazni a jogsértési eljárásokat is, annak érdekében, hogy a jogot érvényre juttassuk. Mert eh, szerintem a jognak egy erős jellemzője az, hogy ez nem csak egy deklaráció, hanem végre is lehet hajtatni. És ez egy olyan kérdés, amivel egyébként sokat foglalkozunk. Ami az equality badikat illeti, igaz, hogy a diszkrimináció ellenes irányelv ugye lehetőséget teremt X számú jogsértési eljárás indítására, de a lényeg az mégiscsak a hatékonyság biztosítása az Equality Body az eljárások között szerepel annak érdekében, mert az eljárások bizonyos országokban nem megfelelőek. Ezzel kapcsolatban még folytatjuk a munkát. Minden eszközt felhasználunk. Először a nem olyan kemény eszközöket, például hálózatot teremtünk az Equality Badikból, annak érdekében, hogy egy egy jobb platformot alakítsunk ki a, a szokások megváltoztatására, a dolgok jó irányba kimozdítására, módszerek kidolgozására, hogy hatékonyabban érvényesüljenek a szabályok, mint most. Szerintem, és ezt alá szeretném húzni, a, a diszkrimináció ellenes irányelv és a az equality badik lehetővé teszik számunkra, hogy megerősítsük az egyenlőség eszméjét, minden eszközt fel kell használni, minden európai eszközt annak érdekében, hogy megerősítsük ezeket az egyenlőségi testületeket a tagállamokban. Ez a stratégiánk. Ami a Thompson asszony kérdését illeti, Ő a munkanélküliséggel foglalkozott, illetve arra kérdezett rá. Nos, az esélyegyenlőséggel kapcsolatban eh, elmondható, hogy ezt egy eszköznek tekintjük a kilábalás eh, során. Eh, ezzel azt akarom mondani, hogy minden egyes tevékenységünk és, és kezdeményezésünk kialakításakor figyelembe vesszük a gender szempontokat is. És ön valójában világosabban fogalmazott, mint nekem sikerült. Ez az átmenet a, a szegény társadalom felé lehetőséget biztosít arra, hogy megváltoztassuk a foglalkoztatási viszonyokat, illetve egyensúlyokat ezen a területen is, tehát ezen átalakulás, nagy gazdasági átalakulás során is érvényesíteni szeretnénk a nemi szempontokat. Ez egy alapvető változás, nyilvánvaló, hogy minden esélyegyenlőségi szempontot figyelembe kell venni. Ez javíthat a helyzeten, remélhetőleg nem súlyosbít. A stratégiánk tehát eh, arra irányul, hogy a jelenleg létező eh, dinamikát kihasználva javítsuk a eh, helyzetet. Ami ami a fizetés különbséget illeti és az azzal foglalkozó irányelvet. Nos, ez egy olyan dolog, amelyel a bizottság több okból is öm, foglalkozott. Először is azért, mert ezzel rávilágíthattunk, és meg is tettük, hogy nem jó még a helyzet. És a számok nyelvén ki tudtuk mutatni a diszkrimináció mélységét. Ezért is tettük meg, eh, végeztük el ezeket a számításokat. Ami a különbséget illeti, ott eh, elmondhatom, hogy ezt megkíséreljük felszámolni, segíteni a nők eh, helyzetét, és azt kell mondjam, hogy itt bizonyos visszafogottságot is megfigyelhettünk. E, a tanulmányokat elkészítettük, a kerettanulmányokat. Az eredmények azonban még nem világosak, nem elég világosak, e, és éppen ezért nem döntöttük még el, hogy hogyan erősíthető meg a szabálya, jogszabály érvényesülése. Emellett még beszélnünk kell a szociális partnerekkel is. Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy a jogi kerethez is hozzányúlunk, és azt megerősítjük. Ami Járóka asszony felvetését illeti, ő elsősorban a roma kisebbséggel foglalkozott. Nem tudom, hogy a, a helyzet teljesen megfelelően lette itt ismertetve, leírva, de azt elmondhatom, hogy a parlamenttel való együttműködés során azt szeretnénk elérni, hogy ez tényleg egy európai kérdésé váljon, és kialakíthassuk azokat az eszközöket, amelyek hatékonyabbak, mint a korábbi politika. Nem tudom, hogy mik lesznek a fejlemények, a konkrét fejlemények, mert ez egy, ez egy érzékeny, sok ellentmondást tartalmazó, nehéz, nehezen egyensúlyba hozható téma. Az én személyes célom az, hogy a soros elnökségek felhasználásával, tehát a spanyol és magyar elnökség felhasználásával találjuk meg ez, ennek a megoldását, ennek a helyzetnek a megoldását. Ezek ugyanis olyan elnökségek, amelyeknek számos okból fontos lehet ez a kérdés és remélem, hogy ez dinamikát ad majd, de dinamizálni fogja az intézkedéseket, illetve a terveket. Ami az emberi jogi aspektust illeti, úgy gondolom, hogy nem jó tanács, nem jó dolog ezt csak emberi jogi szempontból megközelíteni, mert ez egy szerteágazóbb téma, ez egy sokkal nagyobb téma. Ide tartozik az oktatás, a szociális helyzet és a többi. Tehát én nem gondolom, hogy mindig úgy kellene megközelíteni ezt, hogy hogy van olyan biztos, akinek nagyobb súlya van, mint a másik. E, szerintem itt e, ez egy mainstream téma. Nem, nem szabad kiüresít, kiüresíteni ezt a, ezt a témát, korlátozni, izolálni. Papadopoulos asszony szintén, eh, Madame Kratz asszony is eh, feltettek kérdést. Ezek is eh, igen alapos kérdések voltak. Nos, szerintem a legfontosabb oka a problémának az az, hogy létezik még az az anakronisztikus tradíció, amely nem számol a társadalmi változásokkal. Nagyon rögzültek a társadalmi szerepek és képek, és természetesen eh, egy ilyen vita során hát beszélhetünk a hagyományokról, a, a tradíciókról, amelyek hát anakronisztikusak is lehetnek. De azt gondolom, hogy a legnagyobb hatást és eredményt az oktatással érhetjük el. Eh, a nőket eh, arra kell ösztönözni, hogy bizonyos oktatási irányokba vegyenek részt. A másik válasz eh, vagy megoldás Barcelona. Olyan struktúrák kialakítása, amely segít. A harmadik pedig ez a hatalom egész egyszerűen Nyilvánvalóan az összes hatalmat nem lehet átcsoportosítani a nőkhöz, de hát a fele jár nekik. Nos, ami a bizottsági kvótákat illeti, nos, szerintem ez egy használható, használható ötlet, de jelenleg mondjuk koncepcióként, egy vita alapjaként, vagy beszélgetés alapjaként, de valójában a szerződés megváltoztatása szükséges a gyakorlati megvalósításához. E, ugye, ahogy a franciák mondják, meghalt a korár, a király, éljen a király. E, ugye most fogadtuk el a szerződést, már is lehet rajta javítani. Ami Ami az egyeztetést, összeegyeztetést illeti, ott megtartottuk a, az ígéreteinket egy összeegyeztetés irányát. tehát a munkahely és a család összeegyeztetése vonatkozásában ugye készült egy csomag, erre utaltak önök is, hogyha eredményeket akarunk elérni, és azt kimondani, hogy hát értünk el eredményeket, de nem eleget. Nem értettem pontosan a kérdését. Az elfogadásról beszélt, miről beszélt? Az gyermekük örökbefogadásáról? Az adopcióról? Vagy, vagy árvákról? Vagy az adoption, adoption szót milyen értelemben használta. Nem teljesen értettem, hogy a, milyen adopcióra gondol. Lehet, hogy máshogy használta a szót, ahogy, ahogy általában értjük. Nem tudom, itt félreértés lehetett. Nos, nem sokat tehetünk adopció ügyben, örökbefogadás ügyben. Az em- a gyermekek jogai az teljesen más téma, ez Jacques Baró asztala. Ő jelentős eredményeket kívánt elérni a gyermekjogi aspektus rendkívül fontos. Azt hiszem, hogy itt volt egy félre, van egy félreértés. Nem örökbefogadásokról beszéltem. A második kérdésem arról szólt, hogy a gender budgeting filozófiát fogadjuk el, adoptáljuk. Tehát az erőfeszítéseinkben vegyük ezt figyelembe, és nézzük meg, hogy a férfiak és nők esélyegyenlőségének elérése szempontjából nem lehetne e gender budgeting filozófiát elfogadni, és azokat aztán kiterjeszteni a nemzeti hát, kormányokra is, hatékony módon pénzt biztosítani, a, a pénzt biztosítani a ehhez a témához. A valószínűleg fordításiba történt. Nos, úgy tűnik, én akkor nem jól értettem, amit, amit mondott. A gender budgeting kérdésével kapcsolatban ugye tudja, hogy tudom, hogy Gribovszkajte asszony is hát beszélt erről, és a bizottság elé vitte ezt a kérdést. Szerintem a gender budgeting egy stratégiai kérdés a jövőre vonatkozóan, a következő pénzügyi keretre vonatkozóan. A jelenlegi keretben, kereten belül, hát lehet róla beszélni, bizonyos változásokat elérni e, közeljövőre. 2013 nincsen messze. Nagyon szépen köszönöm a látogatást itt a szakbizottságunkban, és köszönjük szépen a hasznos információkat, köszönjük a világos, pontos szavakat, válaszokat az összes kérdésünkre. Kollégáim eh, igénybe vették idejét. Tehát nagyon köszönöm a bizottság nevében a részvételt. Sok sikert a munka folytatásához. Reméljük, a parlament részéről, hogy az együttműködésünk a bizottsággal a jövőben is jó lesz. Tehát nagyon köszönöm. Most három, tehát 15 óráig szüretet tartunk, a szünet után pedig a koordinátorok találkoznak 16 óra 00 percig. Nagyon érdekes délelőttünk volt, és remélem, hogy nagy számban jelen leszünk délután is. Köszönöm.